je pense. <laughs> Et nous allons reprendre les travaux de la commission. El fogjuk kezdeni az ENVI szakbizottság mai ülését. Franciául fogok elnökölni. Elnök közleményeim először is 21 nyelven van tolmácsolás, és az interneten közvetít, közvetítjük az ülésünket. A titkárságon új kollégáink vannak. Hogyha szeretnének, akkor be is, mutatom, be is mutathatom őket. És egy kis információ az európai szemeszterről. Bizonyára tudják, hogy az európai szemeszt, szemeszter témájában egyeztetünk az Európai Bizottsággal. És ennek a tárgyalásnak, egyeztetésnek az egyik része az, hogy hogyan is tudná az Európai Bizottság zöldebbé tenni az európai szemesztert. Mi, Envi Szakbizottság, ezért vagyunk ebben, ezért veszünk ebben jobban részt, mint korábban. 18-19-én külön konferencia lesz az európai szemeszter zöldítéséről, Mindenkit hívok, aki február 18-án ott tud lenni a plenáris vitán, és 19-en, 19-én vegyenek részt ezen a konferencián, és járuljanak hozzá ahhoz, hogy az európai szemeszter zöldebb lehessen. Nézzük meg, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Persze a frakcióknak különböző nézőpontjai vannak erről, nézzük meg, hogy a mi szakbizottságunk hogyan tud ebben részt venni. Az utolsó elnök közleménye pedig az egészségügyi, munka, az egészségügyi munkacsoport. Ennek a csoportnak az első foglalkozására, műhely foglalkozására holnap fog sor kerülni 12.30-tól 14 óráig. Nyugodtan vegyenek részt ezen a workshopon, amelynek a témája a rák és a rák megelőzés. A bizottság és a parlament európai rákellenes tervének keretében. Szeret szerettem volna kérni önöktől, hogy majd hozzák magukkal holnapra a 14 óra 30-as szavazásra a szavazókártyáikat. Az előző december 16-ai és január 20-21-i üléseknek a jegyzőkönyvét elfogadjuk, hogyha nincs kifogás. Nincs, ebben az esetben elfogadottnak tekintjük ezeket a jegyzőkönyvet, és kezdjük is az első témával. Együttes vita a vízkeret irányelvről és annak a célvezetőségi vizsgálatáról. Veronika Manfredinek meg fogom adni a szót, ő az ENVI főigazgatóságtól érkezett. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup tous les... Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és akkor angolul folytatnám, hogyha szabad. For good or for bad, it's a fact that in the European Commission... Tényes való, hogy az Európai Bizottságban nagyon sok alkalommal angolul dolgozunk, ezért nagy megtiszteltetés számomra, hogy megoszthatom önökkel a vízkeret irányelv célra vezetőségi vizsgálatával kapcsolatos eredményeinket, amely egy olyan jogszabály, amely 1100 felszíni és felszín alatti víztesttel foglalkozó jogszabályunk. És itt van a prezentációm, remélem, hogy ezt el is tudjuk indítani, remélem, hogy ez látható. Csak emlékeztetnék mindenkit arra, hogy ez az elemzés nem csupán a vízkeret irányelvre vonatkozott, amely véleményem szerint az egyik legfontosabb európai jogszabály a vízzel kapcsolatban, hanem ennek két leányirányelve is van, ez az egyik a környezetminőségi standardokról szóló irányelv, amely gyakorlatilag egy olyan jogszabály, amely arra vonatkozik, hogy a vizeknek, a víztesteknek milyen vegyi anyag tartalma van, illetve a felszín alatti vizekről szóló irányelv, hiszen nagyon sok alkalommal ivóvíz felhasználási célból ezeket a vizeket használjuk fel, ezért nagyon fontos, hogy az összes európai felszín alatti vizet felmérjük, óriási mennyiségről van szó, a teljes európai területre vonatkozik, illetve ezen kívül pedig az árvizekről szóló, illetve az árvíz kezeléséről szóló irányelvel is foglalkozunk majd, amely ugye az éghajlatváltozással nagyon szorosan összefügg. És az első pillanattól kezdve meg kell említenem azt, hogy a települési szennyvíz tisztításról szóló irányelvel is foglalkoztunk, amely egész Európában arra kötelez minket, hogy a szennyvizet lakossági, illetve egyes ipari forrásokból származókat is kezeljünk. Először is tehát kezdjük akkor a vízkeret irányelve ezek közül. Hogyha megengedik, akkor meg is kezdeném az előadásomat. Először is azt hiszem, hogy rögtön a következő diára is léphetünk. Elmondanám, hogy amikor ezt a gyakorlatot végrehajtottuk, a bizottság elsősorban a munkája során a rendelkezésre álló információkat használta fel. Ezek közül, amiket a dián láthatnak, szeretném kiemelni azt a jelentést, amely a vizeink állapotáról szól. Ezt 2018. júliusában tette közé az Európai Környezetvédelmi Ügynökség. Talán emlékeznek rá, hogy ez néhány hónappal előzte meg az ENSZ jelentését, amely az éghajlatváltozásról szólt, illetve annak kockázatairól. Mindkét jelentést figyelembe vettük, illetve az Európai Számbevőszék jelentéseit, amelyek szintén 2018-ban jelentek meg különböző tanulmányokat, amelyeket közös kutatóközpont hajtott végre, és ne felejtsük el, hogy ez a célra vezetőségi vizsgálat valószínűleg az szóltak és reagáltak, ugyanis az a nyilvános konzultáció, amelyet még 2019-ben indítottunk el, óriási része egy igen sikeres kampányhoz köthető, amelyet környezetvédelmi civil szervezetek végeztek el, és pontosan arra törekedtek, hogy ennek a jogszabálynak az ambícióját megőrizzék. Különböző fókuszcsoportok tól is kaptunk reakciókat, illetve körülbelül 100 tanulmányt is kaptunk. Nagyon, tehát nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy a polgárok is támogatják ezt a témát és érdeklődnek iránta, ez egyértelműen megállapítható. Szeretnék rámutatni arra, hogy azok a megállapítások, amelyeket vizsgáltunk a célra vezetőségi vizsgálat során, elsősorban arra mutattak, hogy ez a 2000-ben elfogadott jogszabály egyértelműen lehetővé tette, hogy egy olyan irányítási struktúra jöjjön létre egész Európában, amely a közös gazdálkodását biztosította azoknak a vízgyűjtő területeknek, amelyek nagyon gyakran határokon átnyúló területeken találhatók, tehát különböző tagállamok érintettek, így módon pedig nagyon olyan struktúrát hoztunk létre ezzel az irányelvel, hogy a, amelynek segítségével a tagállamok sikeresen valósíthatják meg a vízgazdálkodást. Azonban nem volt annyira sikeres ennek a jogszabálynak a végrehajtása, ahogyan reméltük, ugyanis 2000-ben azt vállalták a tagállamok, hogy 2015-re megfelelő környezetvédelmi státuszt érnek el, majd a vizek tekintetében, és a jogszabály negyedik cikke értelmében kötelesek is legkésőbb 2027-ig elérni ezt a státuszt. Azt láttuk, hogy a tagállamokban nagyon sok strukturális probléma adódott, rendelkezésre álló finanszírozás tekintetében, például természethelyreállítási intézkedések, amelyek a különböző hidromorfológiai nyomásokra reagálnak, illetve egyértelmű problémát is azonosítottunk a vizsgálat során, hogy a vízzel kapcsolatos célkitűzéseket nem integrálták megfelelően más ágazati szakpolitikákba, amelyeknél a koherencia tekintetében arra mutattunk rá, hogy például az uniós energiapolitika, agrárpolitika, vagy akár közlekedéspolitikába is jobban lehetne integrálni a vízcélkitűzéseket. Ami pedig az árvízvédelemmel kapcsolatos irányelvet illeti, most lesz az első végrehajtási ciklusa, ezért nem tudunk egyelőre végleges következtetéseket levonni azzal kapcsolatban, hogy valóban megfelele a célnak, de azt már most látjuk, hogy mennyire kedvező hatást gyakorolt arra, a tag, hogy a tagállamokat arra késztesse, hogy árvízmegelőzési terveket dolgozzanak ki, amelynek köszönhetően jobban fel tudjuk térképezni azokat a területeket, ahol árvízkockázat merül fel. Ugyanakkor viszont 2019-ben a bizottság kiterjedt elemzést végzett a második vízgyűjtő területekről szóló gazdálkodási tervekről, illetve az árvízkockázat kezelési tervekről, ezeknek alapján pedig ajánlásokat fogalmazott meg, és az árvízzel kapcsolatban azt látjuk, hogy a tagállamoknak csak kis aránya felel meg azoknak az adatok alapján az éghajlatváltozási előrejelzéseknek a az árvíz kockázatok kezelése tekintetében, tehát itt még mindig van tennivaló. Tulajdonképpen pilléreket mutathatok itt fel a következő dián, ahol azt láttuk, hogy melyek azok a területek, ahol valamit kell tenni, és milyen tanulságokat tudtunk levonni. Először is, ahogyan elmondtuk, az irányelv némi előrehaladást elért, de ez lassabb volt mint amit a társjogalkotók reméltek, tehát vannak eredmények már, de szeretném hangsúlyozni, hogy az irányelv tartalmazza a one out, all out elvet, ami azt jelenti, hogy ha a paraméterek valamelyike nem felel meg teljes mértékben a víz megfelelőségnek, akkor nem tudjuk azt mondani, hogy teljesen jó státuszú, jó állapotú ez a vízgyűjtő terület, hanem ezzel kapcsolatban jobb kommunikációra van szükség, ugyanis Például a nehézfémek jelenléte csökkent, azonban bizonyos vegyi anyagszennyezések mint például a higany, ami az egyik legfontosabb, ez még mindig megtalálható a vizekben, és ennek tekintetében még mindig nem tudunk jó eh, kémiai állapotról beszámolni. Ezen kívül pedig azt kell elmondanom, hogy az irányelv ugyan preskriptív, de meglehetősen rugalmas is, bár néhány érdekelt fél azt mondta, hogy jobban szeretné, hogyha szorosabb szinergia alakulna ki például az éghajlatváltozással kapcsolatos célokkal, és erre van is lehetőség, de például a vízgyűjtő területek gazdálkodására vonatkozó tervek tekintetében a tagállamok kötelesek az éghajlatváltozással kapcsolatos aggályokat figyelembe venni kvalitatív és kvantitatív szempontból egyaránt ezen kívül pedig új aggályokat is említettünk az új szennyező anyagok tekintetében, mint például a mikroműanyagok vagy a gyógyszerszennyezés, ezen kívül pedig a végrehajtás tekintetében fontos szakaszhoz értünk, ugyanis jogszabályi szempontból, ugye meg kell említenünk, hogy 2027 lesz az az év, amikor a jó állapotot el kell érniük a tagállamoknak, és a harmadik vízgyűjtő terület gazdálkodási tervet ki kell dolgozniuk. Ki kell tehát használni azokat a lehetőségeket, illetve kihasználták azokat a lehetőségeket, amelyeket az irányelv biztosít arra vonatkozóan, hogy mentesüljenek bizonyos vízgyűjtő területek a megfelelés kötelezettsége alól. Ez jelenleg körülbelül a vízgyűjtő területek 50%-át érinti, tehát jobb végrehajtásra van szükség, jobb együttműködésre a tagállamok között. Egészen biztos vagyok abban, hogy a vegyi anyagokkal kapcsolatos bánásmód tekintetében van még lehetőség a javulásra, nagyon fontos, hogy bizonyos prioritást jelentő mérgező anyagok jelenlétét jobban vizsgálják, és nincs arra lehetőségünk, hogy például a vegyi anyag keverékek hatását megvizsgáljuk, ezzel is foglalkozunk már egyébként, illetve e fontos leány irányelvek mellékleteinek figyelemmel kísérésre is szükség van, ehhez azonban nagyon hosszú társjogalkotási folyamatra van szükség, nem tudunk annyira gyorsan alkalmazkodni a tudományhoz, ahogyan szeretnénk, és megemlíteném ezen kívül, hogy a mezőgazdaságban, az energiában, de a vízi közlekedésben például a folyami szállítmányozásban is figyelembe kell venni ezeket a szempontokat, illetve a vízkeret irányelv célkitűzéseit. Egyértelmű volt, hogy a 9-es cikket nem hajtják végre megfelelően. Ebben például szerepel, hogy minden tagállamnak figyelembe kell vennie, hogy a háztartások, az ipar, a mezőgazdaság hogyan, milyen mértékben használja ezeket a vizeket, illetve szennyezi azokat. Ezért azt gondolom, hogy nagyon sok tagállamban kevesebb a lehetőség arra, hogy a végrehajtást erősítsék. Ezen kívül pedig azt gondolom, hogy van még lehetőség arra, hogy a monitorozási és e, jelentés tételi kötelezettségeket jobban kell teljesíteni. A mesterséges intelligencia az adatbányászat sok lehetőséget biztosít még a tagállamok számára. Köszönöm, elnök úr. Thank you. So I will uh, open the Köszönöm. Nagyon. Nagyon köszönöm. A DPP e Megnyitom tehát a vitát a néppárt részéről Christopher Weissen. Úgy látom, hogy az a ből senki nem kér szót. Rinyóval Erika Müller. Zöldektől. Igen, rajta van a listán. A Guver részéről pedig És ön is. Rendben, akkor kezdjük. Krisztof Hansen kap először szót. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr, és nagyon köszönöm Manfredi asszonynak is ezt az igen részletes prezentációt. Az Európai Uniós vízforrások nagy nyomásnak vannak kitéve méghozzá az éghajlatváltozás miatt, a gazdasági változások miatt, a gyors városiasodás és az egyre növekvő lakosság miatt. Most, ugye a célrevezető vizsgálat már lezáródott, és egy új menedzsment ciklusba értünk, a tagállamok a harmadik vízgyűjtő kezelési tervüket írják, és Manfredi asszony is említést tette erről és azt is mondta, hogy ezeket 2021 végére el kellene, be kellene fejezni. A bizottság hogyan is fog, fogja biztosítani azt, hogy ezek a célok a 2027-es határidőig meg tudnak valósulni. Ez lenne az egyik kérdésem, a másik pedig, hogy vállalkozások, civil szervezetek, nagyon sok érdekelt fél kéri a bizottságtól ezt, hogy maradjon ugyanilyen ambiciózus, és ne nyissa úr, újra a vízkeret irányelvet, ugyanis attól tartanak ezek az érdekelt felek, hogy esetleg a tagállamok kevésbé, kevésbé ambiciózusak lennének. A zöld megállapodás fényében kérném, hogy a bizottság miért gondolná hasznosnak az Euró, a víz keretirányelvnek az újranyitását, és hogyha újranyitná, akkor mi lenne a határidő? Köszönöm. Az SND-nek nincs felszólalója, úgyhogy a nyúl következik. Édi, im fitness... Tisztelt Manfredi asszony, a fitness checkben problémaként kerül megemlítésre a célok elérésével kapcsolatban, hogy más releváns szakpolitikai területekbe nem került bele ennek a célkitűzése. Itt megemlítik a mezőgazdaságpolitikát és az új közös agrárpolitikára gondolván a bizottság újításokat is bemutatott, amelyel a vízvédelmet lehet javítani, és más mutatókon is lehetne javítani a bizottság szerint. Már most elegendőek ezek a javaslatok? És hogyha nem, akkor hogyan sikerülhet elérni azt, hogy a már most a közös agrárpolitikára nehezedő terheket nem fogják tovább növelni. És még valami, ami a szennyvíz irányelvet illeti. A kisebb településekkel kapcsolatban felmerült egy probléma már most, és jövőbeni kihívásként is az új szennyezőanyagok, a gyógyszerek és a mikroműanyagról van itt szó. Azt gondolom, hogy itt nagyon komoly mértékben megnőhet a költségek aránya a vízkezeléssel kapcsolatban, és ezért azt szeretném megtudni, hogy milyen lehetőségeket lát a bizottság arra, hogy a jövőben külön a, különösen a kisebb ö, településeken ezen vállalatoknak segítsenek abban, hogy ezt a célt elérhessék. Köszönöm. Okay. For the Greens, Margaret Elken. Yes, first of all... Margaret Elken a zöldek részéről. Igen, nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm ezt a kimerítő prezentációt. Szerintünk ez az irányelv egy jó irányelv. Nagyon fontos, hogy ne legyen kevésbé ambíciózus, mert olyan sokszor halasztották el ennek az irányelvnek a megalkotását, aztán a végrehajtással voltak késlekedések, talán ezért, mert a bizottság túlságosan kedves volt a tagállamokkal, és túlságosan könnyen elfogadta a késlekedésre adott okokat. Danielben is láthatunk olyat, hogy mennyire kreatívak a tagállamok, amikor a valamilyen irányelvnek a végrehajtásával kapcsolatosan kell okokat kitalálni. Kérném, hogy ne csak a, 20, ne csak a 27 tervet tartsák szem előtt, és ne nyissák újra az irányelvet. Szerintem a prezentáció egyfajta biztosíték volt arra vonatkozóan, hogy nem nyitják meg a vízkeret irányelvet, ugyanis ez igen veszélyes lehet, főleg, hogyha azt látjuk, hogy milyen nagy lobbyerők működnek. A vegyi anyagokról nem hallottunk, de hát a vegyi anyagok kérdését lehet rendezni anélkül is, hogy a vízkeret irányelvet újra nyitnánk, megnyitnánk. Hogyha hogyha mondjuk a vegyi anyag csoportokkal foglalkoznánk, nem egyesével, a vegyanyagokkal, akkor ezt még idén meg lehetne tenni. És azt kérdezném, így zárásképpen azt kérném, hogy ne nyissák meg a vízkeret irányelvet, és hogyha a tagállamok nem akarják ezt végrehajtani, akkor legyenek velük keményebbek, mert 2015 óta végre kellett volna ezt hajtani, úgyhogy tényleg nagyon rossz a mostani helyzet, és nem tudunk biztosak, nem lehetünk biztosak abban, hogy a végrehajtásnak a költségét mm, ki fogja fedezni, hogyha egyre többe és többe kerül az, hogy csak késleltetjük a végrehajtást. Ugyanis egyre több szennyezéssel kell így megközdenünk. Köszönöm, Melibjak a Gujétól. Nagyon köszönöm. Véleményem szerint eléggé egyértelmű, hogy ez az irányelv rendkívül fontos, nagyon sok ember számára. A bizottság maga elmondta, hogy a polgárok számára is nagyon érdekfeszítő volt ennek az irányelvnek a kialakítása, többen is a véleményüknek adtak hangot, és ahogyan látják, éppen hallják, éppen svédel, svédből beszélök, beszélek. A bizottságok nagyon bizottság már beszámolt arról, hogy az állampolgárok érdeklődnek ezen irányelvi rend. Kérem, hogy ne nyissák újra. Mikor, fogják, mikor fogja a bizottság végre megválaszolni ezt a kérdést, hogy meg fogják-e nyitni a vízkeret irányelvet? Ez nem csak a polgárokat, hanem a tagállamokat is érinti, ugyanis a 2020-as tervüket ennek a fényében tudnák megfelelőképpen kialakítani. 2027-ig nem tudunk várni ennek az irányelvnek a végrehajtásával. És ahogyan a prezentáció is nagyon jól rámutatott, nagyon sok támogatás támogatás érkezik, nagyon sok támogatás érkezik, ugyanis nem csak a maga a jogi szöveg problémás itt, hanem más dolgok miatt is nehézkes a végrehajtás. Még azt is megjegyezném, hogy az ipar, a lobbyerők, az ipar nagy nyomást helyez ránk. Szeretnék, hogyha gyengébb lenne ez a jogszabály de szerintem az üzenet egyértelmű. A polgárok egyértelműen azt annak adtak hangot, hogy szeretnék, hogyha ezt az irányelvet végrehajtanák, és szeretnék, hogyha a késleltetés ez nem menne tovább. A zöld megállapodást persze majd végre fogják hajtani. Kérném a bizottságtól, hogy ne legyen új jogszabály ebben a témában, hanem maradjunk ennél az irányelvnél. Szerintem biztosítanunk kell azt, hogy ezt az irányelvet megvalósítják, végrehajt, végrehajtják. Az irányelvnek 50%-a szinte kivétel, ez persze problémás lehet a végrehajtásnál, úgyhogy jó lenne, hogyha ez egyértelműbb lenne, a polgárok, akik minket hallgatnak, szintén egyértelműbb jobb szabályokat szeretnének. nyilván ez a néppártól. Thank you. Um... Nagyon köszönöm, hogyha Ötleteket keresünk, és érveket arra vonatkozóan, hogy miért kell megnyitni, vagy nem megnyitni az irányelvet, talán a zöld megállapodás nem olyan rossz lehetőség. Ugyanis, amennyire én tudom, de ön talán jobban fel tud erről világosítani, mintha az irányelvben nem lenne szó az energiahatékonyságról. Természetesen a végrehajtással vannak problémák, és értem az aggodalmakat, egyetértek az aggodalmakkal, amelyeknek ezen az ülésen hangot adtak, de ez is a végrehajtásnak a része. Ezen lehet dolgozni, ezek a területeken konkrétan lehet dolgozni az irányelven, de nem, de esetleg meg is nyithatnánk, hogy megnézzük, hogy az energiahatékonyságot hogyan lehetne beletenni ebbe az irányelvbe? És hogyan lehetne víztisztítással energiahatékonyság szempontból foglalkozni? Tudjuk, hogy tudom, hogy a vízkezelési tervekben van szó arról, hogy hogyan lehet energiát nyerni. Az egyik érv a vízkeret irányelv megnyitása mellett az az, hogy esetleg megerősítsük, még ambiciózusabbá tegyük azt, amit már eleve um, beletettünk ebbe az irányelvbe, és természetesen a másik érv az lehetne, hogy az energia amelyet a vízkezelés során megspórolunk, az a zöld megalapodás részét is képezhetné. Tehát a vízkeret megnyitása esetében energiahatékonysággal foglalkozhatnánk, és ezt az energiát, amelyet a vízkezelési, víztisztítási eljárásokban használunk, azt jól kezeljük. A hétvégén Dániában jártam, úgyhogy már nem olyan, nem mondja jól az angol A kérdéseknek a kérdéskör végén fogjuk meghallgatni a válaszokat, mindenképpen a kérdéskör után fogunk tudni, fogjuk tudni meghallgatni a válaszokat. Ja, wir haben in Europa wirklich ausgezeichnet. Sven Gigold. Európában a felszín alatti vizekkel kapcsolatban a bizottsági fitness csak azt mutatta, hogy a felszíni vizeknek több mint fele nincsen jó környezeti helyzetben, állapotban. A múlt héten a bizottság szabálysértési kötelezettségszegési eljárást indított Németország ellen bizonyos aspektusokban. Egyszerűen rémisztő az, hogy 20 évvel azután, hogy ezen szabályokat megfogalmazták, már most egyértelművé vált az, hogy 2027-ig sem fogják tudni betartani a célokat a jó környezeti állapotot 2020-ra tervezték betartatni, és vannak különböző halasztási és kivételi lehetőségek. De mostanáig hiányzik az elemzésükből az, hogy maga a bizottság hogyan működik. Miért nem indítottak minden tagállammal kapcsolatban kötelezettségési eljárást, hogyha látható az, hogy a célokat nem tartják be. Németországgal kapcsolatban indítottak egy ilyet, mert egyértelmű, hogy 2027-ig nem fogják tudni betartani a célokat. Az én választókörzetemben bevezettek egy ilyen kötelezettségszegés eljárást, de hát nem látom a szankciókat. Szankciókra van szükség ahhoz, hogy a be nem tartott célokat ismét betartsák. A kérdésem az, hogy hogyan fognak változtatni a saját munkamódszereiken azért, hogy gyorsabban betartassák az irányelv céljait. És elérik-e azt, hogy gyorsabban folyjanak ezek a folyamatok, és hogy szankciókat alkalmazzanak, hiszen szankciók nélkül 2027-ben ugyanitt járunk majd. Ezért szeretném öntől tudni, hogy a saját munkamódszereiket hogyan értékelik, és meg tudja erősíteni azt, hogy fel fogják gyorsítani a kötelezettségszegési eljárások bevezetését. Köszönöm. Uh, thank you very much. ECR következik. Köszönöm szépen, Vondra képviselő. Néhány dolgot szeretnék említeni. Elsőként, hogyha a tagállamok most véglegesítik a vízgyűjtő terület kezelési terveiket, sok mindent hallhattunk már arról, hogy ez nem joganyag, de nagyon fontos célkitűzés, Többen helyesen említették a mikroműanyagok kérdését és a gyógyszerek kérdését, de semmit sem hallottunk még a vízhiány kérdéséről. És szerintem ez a legnagyobb probléma, legalábbis a kontinens középső részén. Az első kérdés az, hogy a bizottság tervezi-e hogy ezzel a kihívással is foglalkozik majd a jövőben. Másodszorban a nyilvános konzultációkból kiderült, hogy sokan bírálják azt, hogy milyen komoly administratív terhet jelent ez a munka. A bizottság tervezi-e azt, hogy a jelentéstételi kötelezettségeken egyszerűsíteni fog ezen a területen? Végül pedig, harmadik kérdés, ez kapcsolódik az esetleges jogi lépésekhez is. 2018-ban a bizottság már figyelmeztetett sok tagállamot az akkori helyzettel kapcsolatban. A kérdésem a következő. A 2027-es határidő a nagyon sok környezetvédelmi és minőségi standardok elérésével kapcsolatban. Ez egy már fix határidő, vagy gondolkodnak-e azon, hogy halasszák a végrehajtást, ahogy arról már szó volt korábban. Elnök, köszönöm. Emmanuel Bompár a GOE részéről. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a bemutatót is, asszonyom. Ahogy elmondta, az irányelve sikerült korlátozni a víz a romlását Európában de az, hogy a víztömegek 2015-re jó állapotban legyenek, ezt nem sikerült elérni. Mindössze 40%-a a felszíni vizeknek van jó állapotban Európában. Több kollégával egyetértek, akik egyrészt azt kérik, hogy ezt az irányelvet ne nyissák most újra, másrésztről pedig nyomást kell gyakorolni a tagállamokra azért, hogy valóban végre is hajtsák. Ami a felszín alatti vizeket illeti, általában ezek jobb állapotban vannak, és 74%-os a megfelelés, ezzel elértnek tekinthető a cél. Viszont komoly problémát jelent a mezőgazdasági szennyezésből származó nitrátszennyezés és az ipari területekről vagy a hulladéktárolókból származó vegyi anyagokkal való szennyezés. Franciaországban, Elzászban nagyon komoly problémát jelent egy veszélyes hulladékot feldolgozó üzem, már korábban problémás volt a hulladék tárolása, de továbbra is 48 ezer veszélyes, tonna veszélyes anyagot tárolnak, és fennáll a veszély annak, hogy Franciaországba, Hollandiába és Németországba átkerüljenek ezen veszélyes anyagok. Itt 7 millió embert érint ez, tehát nagyon fontos kérdés. Ami a technikai és pénzügyi megvalósítás, megvalósíthatósági tervet illeti, ebből kiderül, hogy nem sikerült megfelelő megoldást találni. A kérdés pedig az, hogy a vízminőségre ez milyen potenciális hatással lehet. A kérdésem pedig az, hogy be akarják-e tiltani ezen megoldást a Európai Unió működési szerződésével kapcsolatban a 191-es cikket akarják -e alkalmazni itt. Köszönöm szépen. A zöldek következnek. Paulus képviselő. Itt is láthattuk, hogy mennyire fontos célok vannak, és hogy jó maga a joganyag, csak nem megfelelő a végrehajtás. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség tavaly decemberben azt mondta, hogy foglalkoznak a problémával, a vizek működése, a planktonok, az élő állatok és növények lét, jelenléte mennyire fontos, mennyire fontos az, hogy használható legyen a víztömeg ipari felhasználásra, hajóztatásra és szórakoztatásra. Hogyha a zöld megállapodással nem sikerül ezen változtatni, hogyha ezen szekunder funkciókat nem tudjuk helyreállítani, akkor teljesen fölösleges ilyen üléseket tartani, mint a mai. Lenne egy konkrét kérdésem. Nem csak az ügynökség jelentésében, hanem az ön előadásában is elhangzott, hogy sok probléma a vizekben a vegyi szennyeződéssel kapcsoló, van kapcsolatban. A kérdésem az, hogy ezen anyagok besorolásával hogyan állunk, és hogyha a gyógyszereket megnézzük, valójában már a 80-as években, amikor én gyógyszertan tanultam, már felmerült ez a kérdés. A kérdés az, hogy hogyan tudnak ezen jelenség ellen lépni. Például a különböző alkoholos anyagokkal kapcsolatban egyenként hogyan tudnak fellépni, és a már most a vizekben jelenlévő szennyezőségek, a hormonális tartalmú anyagok szennyezésével kapcsolatban már most vannak ilyen szennyeződések, és már most ez kihat a vizek állapotára, hogyan tudnak ez ellen fellépni. Köszönöm. IFA, leszpike. Grazie molte, Presidente. Io ringrazio la dottoressa. Nagyon köszönöm elnök úr, és nagyon köszönöm Emredi asszonynak is az előadását. Aggódom, sőt, nagyon aggódom, ugyanis ezt olvasom, hogy a tagállamoknak a tagállamok kérték, hogy a kötelezettségvállalásuk legyen legyen alacsonyabb, már ami a mm, vizeknek a védelmét illeti. Nagyon aggódom, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek kérték, hogy a felszínvizek 90%-át nem úgy kelljen védeni, mint ahogyan azt a célkitűzésekben vállalták. Ami még rendkívül aggaszt, az az, hogy az édesvíz készlet egyre csökken, évente 4%-kal csökken az készlet, ez pedig a mm, az állatfajok eltűnéséhez is vezethet. Vannak olyan édes vízben élő halfajok, amelyeket ez az édes víz eltűnés különösen különösen érint. Van, olyan civil szerv, van egy olyan civil szervezet, amely kéri, hogy a biodiverzitást védjük, és egy kampánynak a keretében azt kérik az Európai Bizottságtól, hogy a Fit for Purpose keretében Mm, foglalkozzanak a, víz, a vízkészletet védő irányelvetnek a végrehajtásával. Nem szabad semmiképpen sem hátralépni, nem szabad semmiképpen sem nem védeni ezt az irányelvet, semmiképpen sem szabad felhígítani, gyengébbé tenni az irányelvet, újra megnyitni. Így ezt kérném a bizottságtól és a bizottság képviselőjétől, hogy ezt ne nyissák meg, és kérdezném azt is, hogy milyen eszközökkel, milyen tervekkel próbálják segíteni a tagállamokat abban, hogy a vízvédelmi irányelveket meg tudják valósítani. És a más kollégák is kérték, kérdezték, kérném, hogy mm, mi, hogy Kérdezem, hogy melyek azok az eszközök, amelyekkel a mikroplasztik, mikroműanyagokat, illetve a vízben lévő gyógyszereknek a jelenlétét csökkenteni lehet. Nagyon köszönöm, most ismételten szót fogok adni a bizottságnak, és kérném, hogy a bizottság képviselője egy negyed órában válaszoljon a kérdésekre. Összesen negyed óránk van, úgyhogy um, másik témára már nem tudunk teljesen, teljes mértékben rátérni. Kérem, hogy először válaszoljon, és utána, hogyha gondolja, akkor a eh, hulladékkezelésről is eh, ejtsen egy pár szót. Nagyon köszönöm, megadom a szót. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr, pont ezek a, azok a pontok, amelyeket én is szerettem volna kiemelni, vagyis nem fogom a másik prezentációt megtartani, és vannak olyan kérdések, amelyek eh, inkább foglalkoztat a települési hulladékvízkezelésről. So Tematikusan szeretném összefoglalni a válaszaimat. Nagyon sokan azt a kérdést tették fel, hogy a bizottság egyértelműen tud válaszolni arra, hogy megnyitja újra a vízkeret irányelvet, vagy sem. Azt gondolom, hogy a célra vezetőségi vizsgálatunk egyértelműen rámutat arra, hogy a vízkeret irányelv nagyjából megfelel a célnak, de vannak olyan területek, ahol azért még van mit fejleszteni. politikai megbeszéléseink során semmiképpen nem arra törekedtünk, hogy leegyszerűsítsük vagy gyengítsük ezt az irányelvet, hanem az európai zöld megállapodás, amelyet egy nappal azután fogadtak el, hogy a vízkeret irányelv értékelését közé tettük. Tehát ez rámutatott arra, hogy az éghajlat semlegességet, a zéró szennyezést, a biodiverzitási cél elérését mind segíti. Tehát a folyamatban lévő vitáink és megbeszéléseink során ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a parlamentet is meghallgassuk, és a tanácssal is vitát folytattunk. Talán tudják, hogy a tanács azt tervezi, hogy egy orientációs vitát tart majd a célra vezetőségi vizsgálatot követően a környezetvédelmi tanácsban márciusban. Az összes inputot igyekszünk összegyűjteni, a célravezetőségi vizsgálatot követően, és vizsgáljuk azokat az opciókat, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy a zöld megállapodásnak megfeleljünk. Nézzük akkor most a pontosabb, konkrétabb kérdéseket. Végrehajtás és kötelezettségszegés. A célra vizsgálat során a nemzeti végrehajtás terén is nagyon sok hiányosságot állapítottunk meg, különösen az érdekelt feleknek kiküldött kérdőív alapján kiderült, hogy esetleg a szankciókat lehetne szigorítani a helyi hatóságok esetében is, akár, nagyon sok érdekelt fél úgy gondolja, hogy ezek a, tám, ezek a büntetések, szankciók nem arányosak és nem eléggé elrettentőek. Például néhány parlamenti képviselő említette, hogy a rossz végrehajtásról, rossz nemzeti szintű végrehajtásról sok történetet hallhatunk. Nagyon sok eset van, és nagyon gyakran túl későn jutnak el ezek az esetek az Európai Bizottsághoz. Csak azt tudom biztosítani, az önök számára, hogy az Európai Bizottság továbbra is elkötelezett a kötelezettségszegési eljárások indítása terén, ha szükséges, 2019. februárjában a bizottság az összes tagállamnak írt egy ajánlást, és így módon próbáljuk a harmadik vízgyűjtő gazdálkodási tervek kidolgozásában így próbáljuk orientálni a tagállamokat. Megállapítottuk, hogy e vízgyűjtő gazdálkodási tervekben milyen hiányosságokat állapítottunk meg, illetve milyen strukturális eseteket a rossz végrehajtás terén. A kötelezettségszegéssel kapcsolatos politikánk arra kötelez minket, hogy amikor azt, látok, hogy a, azt látjuk, hogy a tagállamoknál strukturális hibák vannak és hiányosságok, akkor lépjünk. De az elsődleges felelősség mindig a tagállamokat terheli. Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés is időnként problémát jelent ezen a területen. Nem mindenhol tapasztaljuk például a környezetvédelmi civil szervezetek részéről azt a dinamizmust, hogy érvényesítsék azokat a jogokat, amelyeket biztosít ez az irányelv a gyakorlati végrehajtás terén. És azt gondolom, hogy ezek olyan témák, amelyekkel nagyon is foglalkozunk, illetve horizontálisan is beszélünk ezekről, hiszen ezek a környezetvédelmi vívmányok, jogi vívmányok egyéb területe is érintik. Müller asszony beszélt arról, hogy e jogszabályt, illetve az Európai Bizottság kappal kapcsolatos javaslatát hogyan tudjuk integrálni. Nagyon örülünk annak, hogy az Európai Bizottság javaslata egyértelmű kondicionalitást fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy a gazdálkodó akkor kaphat plusz támogatást, hogyha tiszteletben tartja a vízkeret irányelvet. Jobb lenne egyébként az Európai Zöld Megállapodás nyomán szigorúbb, ambiciózusabb célokat megfogalmazni. Azt gondolom, hogy itt a társjogalkotók nagyon aktívan cselekedtek eddig is. Nagyon sok megjegyzést hallottam azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet a vegyi anyagszennyezéssel, és tény, hogy a célra vezetőségi vizsgálat során megállapítottuk, hogy ezt a ezen a területen közösen jobban tudnánk lépni, hogyha a vízben található vegyi anyag keverékeket jobban vizsgálnánk, ugyanakkor viszont igyekszünk a forrásnál jobban kezelni a szennyezéseket, nagyon örülök, hogy Hansen képviselő is itt van, ugyanis nagyon kényes tárgyalásokat folytatunk az ivóvízzel kapcsolatban, ahol igyekeztünk a lehető legjobban az endokrin diszruptorokkal, illetve egyéb anyagokkal foglalkozni, és nagyon hálás vagyok az Európai Parlamentnek a nagyon fontos támogatásáért. És ami pedig a vízhiányt illeti, ezzel is foglalkozunk komolyan, ugyanis az irányelv számos eh, kvantitatív elemet tartalmaz, amelyet tiszteletben kell tartani, és különböző erőfeszítéseket teszünk arra vonatkozóan, hogy a következő éghajlatváltozáshoz való és stratégiát kidolgozzuk, hiszen ebben is foglalkoznunk kell ezzel a területe elnézést, hangzik a képviselők közül. Elnök úr, azt javasolnám, hogy kérje meg az Európai Bizottságot, hogy a pontos kérdésekre pontosan eh, válaszolja. Jutta Paulus kolléganőm se kapott választ a kérdésére, ezért kérem, hogy az elnök urat, hogy a bizottságot szólítsa fel, hogy a pontos kérdésekre pontos válaszokat adjon. Én is egyébként Franciaországról még egy kérdés hozzátehetnék. Parancsoljon! Egyrésztről azt mondanám, hogy a ivóvízről szóló irányelvben szereplő szennyező anyagok tekintetében jelenleg is dolgozunk egy olyan stratégián, amely holisztikus megközelítést tesz lehetővé, és a vízkeret irányelv egyik leány irányelve, a környezetminőségi irányelv tekintetében nem tudom, hogy mit, mire gondolt, amikor azt mondta, hogy a bizottságnak a saját intézkedéseit is jobban figyelemmel kell kísérnie. Képviselő, 2015-ben lejárt az, a határidő, és csak néhány kivételt engedélyeztek Azonban nagyon kevés kötelezettségszegési eljárást indítottak, ezért nagyon konkrétan kérdezem a Verevéza ügyjel kapcsolatban, illetve Franciaországra is vonatkozott egy kérdés, és eddig semmiféle szankciót nem vezettek be, és ezt várjuk a bizottság részéről, hiszen a tagállamok nem tartják tiszteletben ezt az irányelvet. A kérdésem az tehát, hogy a vonatkozó kötelezettségszegési eljárásokat miért nem indították el? Köszönöm szépen ezt a kérdést. A válaszom az, hogy eléggé sok kötelezettségszegési eljárást indítottunk, néhány közülük vagy értesítés, vagy megindokolt vélemény formájában már megvalósult, néhány esetben az Európai Bírósághoz is eljutottunk. Én, ha jól értem, a úgy értettem, hogy ön azt javasolja, hogy aktívabbak legyünk, és azt mondom önnek, hogy már eleve nagyon aktívak vagyunk, ugyanis már a második vízgyűjtő gazdálkodási tervet is nagyon szorosan figyelemmel kísértük, és a bizottság nagyon gondosan ellenőrizte, adott esetben pedig nyomon követő intézkedéseket javasol. Ami pedig az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárásainak láthatóságát illeti, önök csak akkor látják ezeket az eseményeket, amikor már az egy bizonyos szintű maturitáshoz jutott, de e, önök nem látják a kötelezettségszegési eljárást megelőző szakaszt értékelem az önök frusztrációját, és nagyon értékelem azt, hogy mennyire szenvedélyesek és elkötelezettek, teljes mértékben egyetértek. A jobb oldalamon is tapasztalok némi frusztrációt. Tudok mosolyogni és frusztráltnak lenni egy időben. Megismételném akkor a kérdést, mondja Weiss képviselő. Amikor a szennyvízkezelésről beszélünk, akkor tudjuk, hogy van lehetőség arra, hogy hoz jussunk ezen keresztül. Hogyan lehetne ezeket az irányelveket megnyitni oly módon, hogy az európai zöld megállapodást injektáljuk ezekbe, annak érdekében, hogy energiát nyerjünk ki a szennyvíz tisztítás során ugyanis jelen formájukban az irányelvek erre nem adnak lehetőséget. Köszönöm szépen. Valóban ez tulajdonképpen a lakossági kezelési irányelv célra vezetőségi vizsgálatához kapcsolódik, ezért a képviselő kérdésére válaszolva elmondhatom, hogy nagyon is foglalkozunk azzal, hogy sokkal energiahatékonyabban tudjunk ehhez a témához hozzányúlni. Több mint tízezer szennyvíztisztítási tervet vizsgáltunk meg, és csupán egy százalékok foglalkozik energiahatékonysággal, sőt a bizottság azt is megállapította, hogy nem sikerült kihagy, kihasználni azt a lehetőséget, hogy ezek a tervek energiasemlegesek legyenek, vagy pedig energiatermelők. Köszönöm szépen. Köszönöm, akkor most ezt az első vitát lezárjuk, és akkor térjünk rá egy percen belül a 2021-es költségvetésre. Très bien, on va reprendre nos travaux. Je me permets... Jó, akkor folytatjuk az előade, a megbeszélésünket. Pierre Laroutrut szeretném bemutatni, hozzá franciául. Ezt mecserére fog sor kerülni vele a 2021-es költségvetésről. Nagyon jó pillanat ez, ugyanis a éves pénzügyi keretről szóló egyeztetések keretében a 2021-es költségvetés lesz a éves pénzügyi keret első költségvetése anticipációnak hangozhat ez, de hogyha szeretnénk mi parlament a lehető legjobban előkészíteni az új költségvetést, a frakciók közötti egyeztetéseket, akkor itt az ideje, hogy a szakbizottságok között is elkezdjük az egyeztetést a költségvetésről. Az NV elnökeként én vagyok a 2021-es költségvetésre vonatkozó idénymutatásoknak az előadói, erről szóló véleménynek az előadója, hogy én is szeretnék egy pár dolgot majd megosztani erről, tudván, hogy pár napon belül majd el is fogjuk jutatni önöknek a bizottságnak a bemutatkozó mm, szövegét e, erről a témáról. Először tehát önné a szó, utána pedig a frakciók kapnak szót. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, Pászkál, jó napot kívánok mindenkinek. Azért vagyok itt, hogy szövetségeseket keressek. Véleményelő, árnyékelőadója voltam a 2024-es költségvetésnek, és és 1,9 milliárddal többet nyertünk, mint amit a tagállamok szerettek volna adni. A parlament majdnem 2 milliárddal többe, több költségvetést sikerült elérnie, méghozzá azért, mert a frakciók együtt dolgoztak, így sikerült ezt a plusz 2 milliárdot megkapni. Szerintem a következő költségvetés, amely, ahogyan mondtad, az első lesz a többéves pénzügyi keretben, ezt a költségvetést kialakítani nagyon nehéz lesz, ezért fontos, hogy a parlament egységes legyen. Ezért javasoljuk üdvözöljük ezt az új módszert. Ne várjunk szeptemberig, októberig a közös munkával, hanem már most februártól kezdjünk el együtt gondolkodni, brainstormingolni, láttunk már ilyet, nem ez az első alkalom, hogy összepróbáljuk tenni az erőinket. Madridban már gondolom többen voltunk a klímakonferencián, és von der Leyen asszonynak az előadása, felszólalása nagyon sok reményt adott. Hogyha a zöld megalapodást sikerül véghez vinni, akkor az jó példát mutathat másoknak is, viszont hogyha az Európai Uniónak nincsenek meg az eszközei, költségvetési és egyéb eszközei a zöld megalapodás megvalósítására, akkor ez csak greenwashing lesz, az pedig ö, nem jó semmire. Madridban nem, mert többen voltunk, és mindannyian látjuk, hogy sokan figyelnek Európára. A éves pénzügyi keret 7 évet fog felülelni, a 2021-es költségvetés, amelynek én vagyok az előadója, az pedig részét képezi a éves pénzügyi keretnek, és ha már az elején elrontjuk, akkor 7 évre elrontottuk. Tehát először is látják, hogy mennyire fontos a költségvetésnek a kialakítása. Második dolog, Sármisel, nek látjuk, hogy milyen munkája van jelenleg. Egész, um, a tanács ezen a héten olyan költségvetési javaslatot fog letenni, amely 0,07%-át teszik a tagállamok GDP-nek, 0, hármat szeretnénk, viszont még így sem, ez sem lehet elegendő. Tehát a Költségvetési Szakbizottság elkezdett gondolkodni arról, hogy hogyan lehetne a zöld megállapodást finanszírozni. A öt frakció szavazta meg az előző kerete, az előző költségvetést, láthatják, hogy szükség van arra, hogy a frakciók együtt gondolkodjanak és összefogjanak. Nem azért vagyok itt, hogy így ex katedra arról beszéljek, hogy, hogy mit is kell tennünk. Én még csak hat hónapja vagyok itt, új képviselő vagyok. Azért vagyok itt, hogy meghallgassam önöket, és hogy együtt megnyerjük közösen ezt a csatát. Nem is tudom, hogy ez hogyan működik.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 Donc devant vous, désolé, j'ai la même présentation devant toutes les commissions thématiques, devant vous. Az összes bizottságnál ezt a prezentációt mutatom be. Gondolom önöknek nem is kell elmondani, hogy mennyire fontos, hogy megnyerjük magunk, magunknak, a, hogy megnyerjük magunknak az embereket. Bamako-ban jártam nem régiben, és egyéb országokban is, és ezt láthatjuk, hogy a száheli térségben a szárasság és a fertőzések milyen borzasztóak. Annak ellenére, hogy milyen nagy erőfeszítéseket teszünk, tudják, hogy van egy olyan oldal, a Mauna Loa oldal, amelyen látható, hogy mennyire mm, sok széndiokszid van a légkörben, a levegőben. Most már több mint 416 ppm-nél tartunk, ez ez hatalmas szám, ilyen még soha nem volt az emberiség történelmében. Ami pedig még aggoda, még nagyobb aggodalomra ad okot, az az, hogy a széndiokszidnak a jelenléte a levegőben háromszor gyorsabban nő, mint az 1960-as években. Nem szeretnénk nagyon technikai lenni. A lényeg az, hogy háromszor gyorsabban, gyorsabb ez a növekedés, mint a 60-as években, annak ellenére, hogy Európa már tett erőfeszítéseket, még messze vagyunk attól, hogy a széndiokszid csatát megnyer, megnyerjük. Az óceánok, a, az erdők egyre kevesebb széndiokszidot tudnak ö, feldolgozni, úgyhogy tényleg gyorsan nő a széndiokszidnak a légkörben lévő ö, szintje. Ahogyan azt von der Leyen asszony is mondta, meg kell oldani ezt a kérdést kérdést, hogyha 10 éven belül 2030-ra felére csökkentjük a széndiokszid légkörben lévő széndiokszidnak a mennyiségét, akkor az Japánnak, illetve egyéb országoknak is egyfajta lendületet adhat. Viszont, hogyha Európa reménykelt, viszont két-három éven belül nincs, erőfeszítés, nincs erőfeszítés, nincs kézzelfogható öm, megoldás, akkor az más országoknak is rossz lehet. Azt mondta von der Leyen asszony, hogy ez olyan, mint, hogy, mint amikor az amerikaiak el akartak menni először a holdra, valóban ambiciózus dologra van szükség. Amikor az elősz, először a holdra kívánt az Egyesült Államok, akkor a NASA-nak több, több, több költségvetést adtak. Itt persze Green New Deal, itt már Roosevelt-re láthatunk egy utalást, amikor is háromszorosan nőtt a költségvetés, a szövetségi költségvetés. Ugye pár napon belül tanácsülés lesz, nem szabad, hogy 0,07-es költségvetéssel megelégedjenek a az állam és kormányfők, hanem ahogyan az Amerikában is történt, a múltban is történt, a költségvetést az ambícióknak megfelelően kell kialakítani. Mit is jelent mindez konkrétan? Önök nagyon jól ismerik ezt a témát, nagyon jól ismerik ezeket az anyagokat. Mit is jelent az, hogy a széndiokszidotnak az mennyiségét tíz éven belül felére csökkentsük? Ez azt jelenti, hogy az iskoláknak, az épületeknek, az egyetemeknek, a vállalatoknak, az épületeinek a felét jól kell szigetelni, szigetelni, és át kell alakítani a mezőgazdasági modellünket, bele kell, be kell ebbe fektetni, nem csak szlogeneket, nem csak logókat kell pufogtatni, hanem be kell fektetni ebbe a témába. Az emberiség története során még soha nem volt ilyen nagy változás. A szakszervezetek támogatják a az új zöld megállapodást, ugyanis így több munkahely tud létrejönni. Ugye láthatunk életminőségi javulásokat is, például, hogyha szigetel, jó, jól van szigetelve a ház, akkor az emberek jobban érzik magukat, minden évben mondjuk 800 euróval többet spórolnak meg, vagyis így a vásárlóerő is nő, egy Grönobli polgármester egyszer azt mondta, hogy szeretne több ilyen szigetelő projektet támogatni, viszont nincs meg a költségvetés, úgyhogy jó lenne, hogyha Spanyolországban, Svédországban, Franciaországban mindenhol lenne ilyen támogatás. A január 11-i dokumentumot bizonyára elolvasták, az Európai Bizottságnak a dokumentuma rendkívül érdekes. Ez az első alkalom, hogy egy ennyire részletes, ennyire egyértelmű szövegben mutatja meg az Európai Bizottság, hogyha szeretnénk a zöld megállapodást végrehajtani, minden évben, minden év, évente 200 milliárd euróra van szükség. Az Európai Bizottság véleménye szerint tehát minden évben 2021-től plusz forrásokra van szükség, az elemi szemövőszék, a szemövezék szerint is több forrásra van szükség. És ugyanebben a dokumentumban, és ez rendkívül érdekes, látható az, hogy jelenleg jelenleg sokkal kevesebb forrást fognak ebbe bele fektetni 14 milliárdot évente az a méltányos átállási mechanizmusnak a keretében. Látható, hogy van irányultság, van lehetőség a, a nyitásra. Von der Leyen azt is mondta, hogy új ötleteket keresnek, és a parlamentnek és szükség van arra, hogy a parlament is új, új javaslatokat mutasson be és szükség van arra, hogy a parlament az új javaslataival az állam és kormányfőket is befolyásolja. Hogyha mm, több időnk lenne, akkor bele tudnánk menni abba, hogy a széndiokszid és a metán egészen pontosan honnan is származik, melyek azok a területek, amelyekre nagyobb figyelmet kellene folytatni, és hol vannak ezeknek a jogi alapjai, melyek azok a programok, amelyeknek a keretében lehetne csökkenteni a széndiokszid és a metán kibocsátást. A jelenlegi keretben itt látható, hogy melyek azok az eszközök, amelyek jól működnek, melyek azok az eszközök, amelyek nem jól működnek, és melyek azok az eszközök, amelyekbe több finanszírozást kellene fordítani. Ezen túl pedig a bizottság maga azt mondja, hogy több száz milliárd, milliárd plusz költségvetésre lenne szükség a közlekedésben, a, a, a egyéb területeken a Költségvetési Szakbizottságnak szüksége van az önök segítségére. Azt szokták gondolni, hogy a Költségvetési Szakbizottságnak megvan minden eszköze, pedig ez nem így van. Szükségünk van arra, hogy jobban értsük a témát, és támogatásra is van szükség. Itt látható, hogy az infrastruktúrának az árát nem vették figyelembe a közlekedési költségeknek a beszámításánál, mert pedig az infrastruktúrális költségeket igenis ebbe bele kell számítani. Amikor a többi éves pénzügyi keretről és a 2021-es költségvetésről beszélünk, akkor egészen pontosan meg kell tervezni, a költségvetésben mi is tartozik be. A bizottságnak nagyon érdekes az a hozzáállása, hogy íme ideális helyzetben ezt és ezt kellene megvalósítani, viszont nagyon érdekes, hogy a bizottság azt mondja, hogy ha a zöld megállapodást szeretnénk végrehajtani, akkor ilyen forrásokra lenne szükség, viszont most ezeket a forrásokat tudjuk előhívni. Hogyha a zöld megállapodást szeretnénk megvalósítani, akkor meg kell néznünk, hogy melyik ágazatban pontosan milyen pluszforrásra van szükség, meg kell nézni, hogy milyen keretet milyen elérhető forrásokkal lehet még megtölteni, és melyek ezeknek a jogi alapjai. Beszéltem arról, hogy tíz éven belül felére kellene csökkenteni a széndiokszid és a metán kibocsátást, illetve arra is szükség van, hogy alkalmazkodjunk, nem lehet egyik napról a másikra megállt parancsolni a, a klíma, az éghajlatváltozásnak ahhoz, hogy 400-500 milliárdot előteremtsük, persze nincs amiféle varázspálcánk, egyszerűen ambiciózusabb költségvetésre van szükség, és költségvetésen kívüli forrásokra is szükség van. A Költségvetési Szakbizottság már elkezdett a saját forrásokkal foglalkozni, ez egy rendkívül fontos harc, hogyha megnézzük, hogy a jelenlegi költségvetés semmit is lehet megvalósítani. Azt látjuk, hogy saját források nélkül erre nincs lehetőség. Minden évben, minden hónapban Berlinben járok. Ugye majd nem sokára jön a német elnökség, és valószínűleg ők fogják befejezni a költségvetéssel kapcsolatos egyeztetéseket is. Szükség van a saját forrásokra, főleg klíma téren, ugyanis, hogyha költségvetés, hogyha több éves pénzügyi keretről beszélünk, hát én mondjuk hat hónapja nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy több éves pénzügyi keret. Most viszont azt látom, hogy, hogy szükség van az erőszorú egyeztetéseknek a az előrevitelére. Hát a többi vérspénzügyi keretről beszél a mi szakbizottságunk, illetve szükség van arra is, hogy az Európai Befektetési Bankból egyfajta klímabank legyen, és szintén anyagilag támogassa a zöld átállást. Mikor Domrovskit uh, halljuk, akkor uh, 16 milliárdos plusz forrásokról hallunk. Persze 16 milliárd per év az nagyon jó szám, csak hogy nem elegendő. Jó lenne, hogyha a, a központi bank um, jobban támogatná az ilyen uh, irányú célkitűzéseket, és jó lenne megnézni, hogy a parlament persze a központi banknak a függetlenségét figyelembe véve segíteni javaslatokkal a klíma való átalakítás. Most erre nincs egészen pontosan ö, időm mindent elmagyarázni, de ez a lényeg, hogy a spekulációs ö, plegykákat jó lenne leállítani, és a biodiverzitásra nagyobb forrásokat szentelni. Egészen pontosan ö, át kellene alakítani a, az EBB-t, és létre kellene hozni egy, költség, egy klímaköltségvetést. Ezt szeretné elérni a mi szakbizottságunk is. Jó lenne, hogyha több lenne a saját forrás, és egészen pontosan például a szigetelési munkákat támogathatnánk ezekből a forrásokból. Persze az energiahatékonysági intézkedéseket nem lehet támogatás nélkül végrehajtani, ugyanis a vállalkozások, a családok nem tudják ezeket az energiahatékonysági előírásokat egyedül támogatás nélkül megvalósítani megvalósítani. Sokkal ambiciózusabb költségvetésre van szükség, ami a, látják, ami a saját forrásokat illeti, természetesen adózási igazságosságra van szükség. Látható, hogy a sárga merényesek Franciaországban miért is emeltek szót. Összességében a franciák, illetve az európaiaknak, a európaiak 30%-ának problémái vannak, pénzügyi problémái, és hogyha nincsenek meg a saját források, akkor nem tudnak maguk a tagállamok plusz forrásokat ezekre a területekre csoportosítani. Jó lenne, hogyha maguktól az állampolgároktól nem kérnénk plusz forrásokat. Tehát itt van például egy kerozin adó, vagy a tranzakciós adó. Jó pár évvel ezelőtt hallhatunk arról, hogy pénzügyi tranzakciós adóra szükség van, és ezt két éven belül meg lehet meg lehet valósítani. Jó lenne, hogyha lenne széndiokszidadó, műanyagadó, hogyha mm, az adó verseny felerősödhetne Európán, rendez, rendezhetnénk ezt Európán belül. Amikor én még kicsi voltam, akkor 45%-os volt a nyereségadó, ma viszont már csak 20%, pedig az osztalékból egyre több és több van. Tehát a nyereség egyre több, ez jó dolog, csak hogy hol landol a nyereség, vajon kapna, kap-e abból az átlag munkavállaló, vagy osztalékként szétosztják már az IMF is azt mondja, hogy ha a nyereséget nem fektetik újra, újra be, akkor ez problémás lehet, és így például a klímafinanszírozás is problémás, úgyhogy közben az osztalékok magas, nagyon magasak, viszont nincs újraosztás. Amikor Roosevelt hatalomra lépett, akkor ugyanez volt a helyzet, az adók csökkentek, és négy hónap alatt összesen sikerült Rooseveltnek egy szövetségi adót létrehozni, ki kialakítani, és 38%-ra felvenni ezt az adatot. Már Jacques Delors, illetve Mario Monti is szerettek volna saját forrásokat, a saját forrásokat erősíteni, és ők is azt mondták, hogy az európai adó lehetne az igazán jó, megold, igazán jó megoldás. 38%-os a nyeresség a Dominikában nálunk 19%, és még a Trump reformoknak köszönhetően is csak 24%-ra csökkent a nyeresség a Amerikában. Hogyha ambiciózusabb klímavédelmi célokat, terveket szeretnénk, akkor finanszírozásra van szükség. Ne csak azt mondják, hogy ez az e, Ekonnak vagy a Költségvetési Bizottságnak a munkája, közös munkára van szükség. Zárásképpen még csak annyi, hogyha az európai költségvetés létrejön, azzal való valódi fejlesztési programot lehet létrehozni, a déli országokat lehet támogatni, a kutatást lehet támogatni. Tudjuk, hogy ha a zöld megállapodást szeretnénk végrehajtani, akkor a kutatási támogatásokat is növelni kell, nem szabad, hogy ezek stagnáljanak. És minden egyes kisvállalat, falu, ember esetében fontos, hogyha energiahatékonysági erőfeszítéseket várunk, akkor a számlának legalább a felét, ez a klímabank, vagy egyéb forrás fizesse Második ötlet a kerozinadó. Ez egy olyan ötlet, amelyen már dolgozunk, hogy ezek a költségvetésen kívüli források, például Barack Obama annak idején megalkotta a FATKA törvényt, mondván, hogy nem lehet már olyan bank Amerikában, amely nem teljesen átlátható az amerikai pénzügyi hatóságok számára. Szeretnénk, hogyha a bankok, a biztosító társaságok transzparensen működhetnének, tudjuk, hogy taxonomiai munkákra lehet támaszkodni, és el lehet érni, hogy ne legyen olyan bank, ne legyen olyan ö, biztosító, amely nem teljesen transzparens, és ö, amely nem használja fel a zöld megállapodásra a forrásait. Ugye a Párizsi megállapodásnak a második cikke kimondja, hogy harcolni kell minden lehetséges forrással a környezetvédelmi környezetvédelmi célokkal. Már csak Ugye ne felejtsük el, hogy annak idején két hét alatt ö, sikerült létrehozni a szín és acél közösséget, és hallhattuk azt, hogy mindenképpen olyan erőfeszítésekre van szükség, amelyek ö, megfelelnek az, az ö, aktuális veszélyeknek. Schumann és Adenauer ö, előjártak ebben, jó lenne, hogyha mi is előjárnánk ebben, ugyanis a világbéke is attól függ, hogy mennyire sikerül ezeket a kérdéseket megoldani. Hogyha ezt állam és kormányfőknek nem sikerül előre vinni a a témát, az mindenki számára problémás lehet. Szerintem büszkék lehetünk a parlamentre, a polgároknak a hangját mi képviseljük, és fontos, hogy új ötletekkel álljunk elő mi is, és a konszenzust támogassuk. Itt eh, be is fejezném, várom a kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönjük ezt a hozzászólást, ami messze túlmegy a 2021-es költségvetés konkrét kérdésén. Ez egy tágabb vitát tesz lehetővé. Még mielőtt megadnám a szót, szeretnék egy valamiről beszélni. Elhangzott, hogy a szín, az üvegházhatású gázok kibocsátását felére kell csökkenteni nem tíz év alatt, hanem az 1990-es szinthez képest. Ezt akartam pontosítani, mert nem ugyanarról van itt szó persze a két verzió között. A néppárt részéről nincsen hozzászóló. Akkor kezdjük a szocialistákkal. Gütel képviselő. Köszönöm, elnök úr, és köszönjük az előadónak is a bevezetését. És köszönjük, hogy készen áll arra, hogy jó együttműködést alakítsunk ki az önök és a mi bizottságunk között. Ez egy nagyon jó kiinduló pont számunkra, hogy valódi eszmecserét folytathassunk. Először is elnézést kérnék Monika Benova nevében, ő az árnyék jelentéstevünk a szocialisták részéről nem tudott ma eljönni. Röviden az ő nevében fogok hozzászólni, de még előtte szeretnék köszönetet mondani ezért az előadásért. Nagyra értékelem, hogy azt kéri a parlamenttől, hogy egy ilyen óriási lépést tegyen, és hogy felelősen lépjen nem csak Európa, hanem az egész világ szempontjából, és biztosítsa azt, hogy azzal kapcsolatban, amit a stabil gazdasági működésért kell tennünk, és a fenntartható gazdaságért kell tennünk, hogy ezt megtegyük a zöld megállapodásra gondolván. Mindenképpen nagyon bátorító volt önt hallgatni. És most Monika Benova nevében Szeretném elmondani, hogy ő is nagyon nagy mértékben támogatja ezt a felvetést, és a frakciónk egyértelműen támogatja az önjelentését. Örülünk annak, hogy a Párizsi megállapodás céljai az önmunkájának a középpontjában állnak. Azt gondoljuk, hogy 2000, a 2021-es költségvetéssel azt kell biztosítanunk, hogy valóban a párizsi megállapodás céljait próbáljuk elérni. Természetesen közben oda kell figyelnünk a biodiverzitásra és a 10%-os kiadási célra, ez szintén nagyon fontos számunkra. És szeretnénk megemlíteni azt is, hogy a rák elleni küzdelmet is megfelelően kell támogatni a költségvetésből és a frakció nevében még szeretném azt is hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy megfelelő erőforrásokkal rendelkezünk a zöld megalapodás végrehajtására. Azt gondolom, hogy nem kell ezt a mi frakciónk nevében megerősíteni, ön már nagyon erősen fogalmaz, nem azt akarjuk, hogy itt zöldre mossuk Európát, azt szeretnénk, hogyha valóban sokkal zöldebben működnénk és elég pénzre van szükség ahhoz, hogy ez az átállás bekövetkezzen. Ez tehát prioritás. Azt gondoljuk, hogy a 2021-es költségvetés egy kezdet, az új MFF kezdete, ezért mindenképpen nagyon fontos lesz a következő évek szempontjából is. Ezért akarjuk biztosítani, hogy bemutassuk azt, hogy valóban itt paradigmaváltás történik Európában. Végül pedig szeretném még elmondani, hogy ezt nem önnek mondom igazán, hogy a méltányos átállás is természetesen ennek részét képezi. Ezt lehetővé kell tennünk, és ön is elmondta az előadásában. És még annyit szeretnénk elmondani, hogy módosítókat fogunk majd benyújtani az elkerülhető egészségügyi kockázatokról Európában. Még a további részleteket később fogjuk ismertetni. Köszönjük szépen mindkettőjüknek, hogy erős partnerként akarják a mi szakbizottságunkat bevonni, és köszönjük ezt az előadást is. Ennek köszönöm. A néppárt részéről Spirakis képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm. Nem a néppárt nevében, én csak személyesen szólok hozzá hiszen Rizi úr itt van, de ő nem szól hozzá, úgyhogy most akkor ő, ön képviseli a néppártot. Köszönöm ezt az előadást, nagyon érdekes volt meghallgatni, különösen azért, mert most az új MFF 2021-es évben az új MFF kezdeténél tartunk, és az én pártom álláspontját illetően, ami az MFF-fel kapcsolatos tárgyalások eredményét illeti, Jobb lenne, hogyha néhány hét, hónap állna még rendelkezésünkre ahhoz, hogy megfelelő költségvetésünk legyen, ugyanis úgy gondoljuk, hogyha túl gyorsan fogadják el ezt a költségvetést, akkor nem lesz eléggé ambiciózus. Ami a zöld megállapodás végrehajtását illeti, illetve a határigazgatási mechanizmust illeti, ezzel kapcsolatban milyen erőforrásokra van lehetőség? Számítanak ezekre az erőforrásokra hogyan? Köszönöm. Mondja az elnök, az ID részéről nincs felszólaló, zöldek nevében, vagy mégis? Köszönöm, elnök úr, csak röviden szeretnék hozzászólni. Nagyon köszönöm a prezentációt. Egyetlen egy gondolatom lenne, az elhangzottakhoz, ez igazából egy aggodalom. Az elmúlt napokban hallottunk húsadóról, műanyagadóról, cukoradóról, mindenféle adóról, viszont a profitokat, amíg a profitokat nem adóztatják, addig nem lehet ezeket az adózási kérdéseket megoldani. Először is nem is kell az Egyesült Államokat vizsgálni, maradjunk csak az Európai Unión belül, itt is van mit rendbe tenni. Az az aggodalom, hogy ez a sok adó, természetesen szükség van a zöld megállapodásra, de az a, az aggodalmam, hogy a sok plusz adó a végén a polgárokat fogja sújtani. On utalt a szín és acélközösségre, ennek az egész uniónak az alapjára. Így van, ö, szinergiában dolgoztak az őseink, hogy elérjék ö, a mai célokat, csak hogy ők akkoriban nem a polgárokat sújtották, hanem együtt dolgoztak, és szén és acélközösségben hoztak létre valami újat, viszont nem sújtották semmivel a polgárokat. Ezt kérném tehát a bizottságtól, hogy mindig foglalkozzon azzal, hogy a polgárokat, a leggyengébbeket, a legkiszolgáltatottabbakat hogyan, hogyan fogják érteni, érinteni az erőfeszítések. Very Köszönöm a zöldek nevében Baszaik Köszönöm szépen, és köszönöm Pierre-nek ezt az előadást. Köszönöm ezt a nagyon részletes előadást, illetve, hogy hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a költségvetés az zöld megállapodással összhangban álljon. Ez nagyon fontos szempont, ugyanis nyilván ez a vita 2021-re kell vonatkozzon a költségvetésre, ugyanakkor viszont az MFF-re, amelynek a kellős közepénél járunk, és azt gondolom, hogy amit parlamentként mondunk a 2021-es költségvetéssel kapcsolatban, ez nagyon fontos a tanácsban az mff rel kapcsolatos megbeszélések szempontjából is. És azt hiszem, hogy a héten fogják majd az ezeket a megbeszéléseket lezárni. Én, ha Sármiselre tekintek, akkor azt gondolom, hogy az lenne jó, ha nem fejeznék be ezen a héten, ugyanis azt látjuk, hogy az innováció, az új dolgok egyre elsikadnak, ugyanis egyes tagállamok a saját hazámat és beleértve nem akarnak túl sokat fizetni az EU-hoz. Aztán ott vannak a kohéziós politikában érintett országok, a kapban érintett országok, és mi szenved hiány, tehát az innováció, a zöld megállapodás, többi. Ezért nagyon fontos számunkra ez a prezentáció, amit meghallgathatunk, hiszen az MV szempontjából nagyon erőteljes volt ez az üzenet, és nagyon markáns. Ezért köszönöm az elnöknek is ezt a tervezetet. Azt gondolom, hogy azért erősíteni még lehet ezt, ugyanis még nem hallottunk semmiféle százalékos arányt azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnénk az éghajlatváltozás kezelésére fordítani, ezért Charles Michel ezen a területen nagyon gyenge, ugyanis 25%-ot említ, de hát ez még csak nem is kötelező érvényű, úgyhogy inkább ez egyfajta iránymutatás. És ez pedig már eleve mutatja, hogyha ezt a tanácsra bízzuk, akkor biztos, hogy nagyon egyértelműen el fognak távolodni a markáns környezetvédelmi céloktól. Mi pedig Envi Bizottságként nagyon fontos lokációs célt magat kell megemlítsünk. A biodiverzitással kapcsolatban pedig, hát még ezt Sármi sem meg se említette, és itt is elhangzott, hogy mennyire szorosan összefüggenek a dolgok a biodiverzitással. A parlament már legalább egy 10%-os biodiverzitási allokációt említett az éghajlatváltozáson túl, és ezt pedig már a parlament a saját állásfoglalásában is erősítette, fontosnak tartottam ezt újra kihangsúlyozni, és ami még nagyon fontos, az a climate proofing, ugyanis mondjuk, hogy oké, okay, ezt akarjuk kifizetni az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra, de hogyan tudjuk biztosítani, hogy a költségvetésünk ne legyen az éghajlat szempontjából káros. Eszközöket, jogszabályokat kell kérnünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy semmi, semmiféle forrással ne károsítsuk a zöld megállapodást és az éghajlatot. Itt még sokat kell előrelépnünk, hiszen nincsen konkrét eszközünk, ezt pedig majd fontosítás formájában is beterjesztem, hogy amikor azt látjuk, hogy amikor a bizottság a greeninget elszámolja, akkor nagyon egyszerűen, leegyszerűsítve teszi azt, ugyanis zöld beruházásként említi, ugyanis jól tudjuk, hogy a jelenlegi környezetvédelmi források nem erre vonatkoznak, hanem inkább a climate proofingra kellene törekednünk, hogy a negatív hatásokat elterüljük. A greening, a kizöldítés százalékos arányáról beszélünk inkább. Tehát nagyon fontos, hogy amikor százalékos arányokat állapítunk meg, biodiverzitásra, stb., akkor törekedjünk arra, hogy való valódi kizöldítési javaslatról beszéljünk. Ezt egyébként majd még módosítás formájában is beterjesztem a véleményhez. Nagyon érdekes lesz egyébként ez a 2021-es költségvetési javaslat. Reméljük, hogy nagyon komolyan törekszik majd arra ez a javaslat, hogy a zöld megállapodást a valódi intézkedésekké alakítsa. PCR, Yeah, please cél, tessék. Panie Przewodniczący, Panie Sprawozdawco, bardzo się cieszę, że możemy rozpocząć. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megnyithatjuk a vitát arról, hogy ezen terveket a valóságban hogyan lehet végrehajtani, hiszen mostanáig nem sikerült mindent elérni. 2030-ig azt tervezzük, hogy a kibocsátásokat 40%-kal csökkentjük. Azt már most tudjuk, hogy ez valószínűleg nem fog sikerülni. 36%-ról van szó, és a Brexit után már csak 34%-ról beszélünk. Nos, hogyha nem vagyunk képesek arra, hogy pontos tervekbe határozzuk meg az ambíciókat, hogy pontos intézkedésekben és számokban valósuljanak meg az ambíciók, hát ezekre lenne szükség, ezeket kellene a tanács elé benyújtani. Azt gondolom, hogy a környezetvédelmi szakbizottságból azt látjuk, hogy ebből a szempontból elég jól állunk, és a gazdaságban elég erősen végre tudjuk hajtani a célokat nálunk, de ez nem minden országra igaz. Olaszország, Görögország, őket megemlíthetjük, és más országokat is. És ami az adókat illeti, ott meg kell néznünk, hogy mely tagállamokban lehet ezt valóban megvalósítani. A polgárokat meg kell győzni arról, és el kell nekik mondani azt, hogy sokkal többet kell majd fizetniük a hulladékkezelésért, a vízért, vagy a gázért. Nagyon érzelmekkel töltött előadást hallhattunk. Én azt szeretném kérni tőle, hogy pontosan számoljon, számítsa ki a költségeket. Fontos, hogy minden tagállam ki tudja számítani, hogy milyen lehetőségei vannak, hogy mi az, amire képes Például azért, mert hogyha nem tudjuk elérni a 40%-ot, tudjuk, hogy miről beszéljünk. Már most próbálnak 55%-ról is beszélni. Mi konkrét pénzekről kell, hogy beszéljünk, és konkrét döntésekről. Ha valaki miniszter, pénzügyminiszter egy tagállamban, hogyha bármilyen döntést hoznia kell, akkor természetesen mindig egy pénzügyi forrásra, egy tíz éves pénzügyi forrásra kell számítania. Mi itt 7 éves időszakokban gondolkozunk. Ezért kérném azt, hogy elsősorban elemezze azt, hogy mi fog történni, és hogy mi az, amire az egyes tagállamokban szükség van ahhoz, hogy egyáltalán a konkrét megoldásokról beszélhessünk. Az elnökünk ott volt azon az ülésen, ahol Timmermans úr és a költségvetési biztos arról beszélt, hogy itt milyen valószínű pénzügyi források vannak, de nem kaptunk pontos kérdést arra, hogy ez a pénz honnan fog befolyni több milliárd euróról van itt szó a 7 éves költségvetési időszakban az átállásra, és nem tudjuk, hogy 5 plusz 2,5 milliárdról beszélünk, mint korábban is, vagy itt teljes mértékben kiegészítő összegekről beszélünk. Hogyan tudjuk elérni azt, hogy a magánbefektetőket ezen projekt irányába vonzuk? az biztos, hogy a zöld megállapodást komolyan kell vennünk, ez a cél, és realistán kell a lehetőségeinket felmérni. Köszönöm. Thank you. Uh, for the GUE, Mr. Kokelis. A GUE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a kitűnő munkát, ami az egyik legkomolyabb probléma az Európa számára, hogy a bolygónk és az emberek is egészségesek maradjanak. Ahogyan a jelentéstevő is elmondta, szövetségekre törekszik itt az ENVI szakbizottsággal. Azt javasoljuk, hogy a 2021-es költségvetés a zöld megállapodás útját nyissa meg, annak végrehajtását. Nem meg kell nyitni az utat, hanem be kell robbanni erre az útra és a tudomány által meghatározott időkeret tekintetében, ha mondjuk azt, hogy száz napunk van, mint emberiség, ezért a 2021-es költségvetésnek kell az első valóban környezetbarát költségvetésnek lennie, óriásit kell ugrania annak tekintetében, hogy a hiányzó finanszírozási forrásokat biztosítsa. Támogatnunk kell a jelentéstevőt abban, hogy védje a a parlament költségvetésre vonatkozó javaslatát, és az MFF-re vonatkozó új javaslat pedig ezzel kapcsolatban az Európai Parlament elnöke mellé kell állnunk, aki azt elutasítja, illetve a jelentéstevő mellé, aki szintén elutasítja az MFF-et, az e- Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében. És egy kérdésem is lenne, 2,6 billiárd, billió euró az EKB e kötvényei tekintetében, ez hogyan igazodik a zöld megállapodáshoz? Még mindig három hozzászólónk van a listán, majd én következek, és aztán megkapja a jelentéstevő a szót. Péter Líze. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen... Köszönöm, elnök úr. Köszönjük, előadó úr. Elnézést kérek, hogy az előadását sajnos nem tudtam meghallgatni. Más kötelezettségeim voltak. Bász Eichhut már beszélt arról, hogy ez a mostani vita nagyon szorosan kapcsolódik az MFF kérdéséhez, ezért szeretnék erről pár szót mondani. Charles Michel javaslata nagyon kevés dologra világított rá, és nagyon sok az árnyékolt terület, amíg nem tiszta terület. Az átállási alapot, ezt a javaslatot elfogadta. Ez egyfajta nyitás a saját erőforrások kérdésében, az ETS és a műanyag adó tekintetében, de egyébként nagyon sok mindent csak sajnálhatunk, és csütörtökön és valószínűleg utána is azt kell egyértelművé tennünk, hogy ilyen eredményt mi nem fogunk tudni elfogadni. A túlzott csökkentés a kutatás területén sok szempontból elfogadhatatlan a szakbizottságunk számára, a rák elleni küzdelemben, a klímaváltozás elleni küzdelemben nem tudunk megfelelő erőforrások nélkül a kutatás területén valójában lépni. Itt ez egy 33%-os csökkentés, amit Sármisel javasolt, azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan. Ami a hatásköröket illeti, ami nem a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartozik, teljesen elfogadhatatlan az, hogy az Erasmus-t ilyen rossz helyzetben hagyják. És az ECRS kollégának még szeretném elmondani, hogy az, hogy a 40%-ot ne érjük el, az nincsen így rendjén. Minden esetben el kell érnünk a 40%-at, és hogy a tagállamok még ezt nem ö, kezdték el, akkor bizony rá kell őket állítani erre az útra. Én azt gondolom, hogy többet kell elérnünk, mint 40%-ot, és lehetséges, hogy még 50%-nál is többet elérünk majd. A bizottsági elemzésekre kell itt várni, ezzel kapcsolatban. Azt mindenképpen úgy gondolom, hogy az európai költségvetésből ezt nem fogjuk tudni elérni. Legyünk őszinték. Itt a GDP 1%-a és 1,3%-a között mozgunk. Reálisan itt 1% és 1,5%-ról, 1,15%-ról kellene beszélnünk, és valóban az biztos, hogy 13 tizedről itt nincsen szó. Az, hogy 897 százaléka nem az európai költségvetésből származik ennek az összegnek. Nos, ezt mind figyelembe kell venni ahhoz, hogy a zöld megalapodást finanszírozni tudjuk. Ezért van szükség a nemzeti költségvetésekben is ösztönzőkre, és ösztönzőkre a privát szférában is ezért megerősíteném a saját frakcióm álláspontját, mi szerint egy széndiokszid ár, adót vagy árat kell bevezetni, tehát hogyha valaki széndiokszidot termel, akkor legyen az a jelzés, hogy ezt minél alacsonyabb szinten tegye. És ö, így kell az új széndiokszidot nem kibocsátó technológiákat támogatni, és ezzel csökkenteni a kibocsátást. Tehát ezt egy átfogó képet kell itt ö, figyelembe venni, figyelembe kell venni, venni azt, hogy a költségvetés, az európai költségvetés csak egy nagyon csekély részét tudja ennek lefetni, máshonnan kell erre erőforrásokat találni. Köszönöm. Luena. Luena úr, az SZND részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm ezt az előadást, ezt a csodálatos előadást, és köszönöm, hogy a parlament szerepét is megvédte, ugyanis ez számunkra igen fontos. Elhangzott, kom- beszéltünk a kompromisszumokról, volt lehetőség megállapodásokra, vitákra, de most pedig a források ideje következik, és most beszéljünk a fiskalitás szempontjáról. És ön nagyon jól ismeri a sárga mellényeseket. Senki nem akarja, hogy azt, hogyha nem magyarázok meg azokat a változásokat, amelyekre szükség van, akkor társadalmi kohéziós probléma alakuljon ki az Európai Uniós országokban, azért, mert most megint csak a azokra az intézkedésekre gondolok, környezetvédelmi intézkedésekre, amelyekkel kapcsolatban globális megközelítésre van szükségünk. ne felejtsük el, hogy van egy kompromisszum, amely szerint a jövedelemnek, a tőkének jobban hozzá kell járulnia. Annyira fontos változás előtt állunk, hogy nem szabad a környezetvédelmi költségvetést egy kis területre koncentrálni, hanem nagyon nagy területre kell hatással lennie nem csak a jövedelemre, meg a tőkére, hanem földrajzi szempontból is. Most ugye az északról és a délről beszélek, a néppárti kolléga is arról beszélt, ami a hozzájárulásra vonatkozott. Tehát a lényegi vita mindig, amikor nagy átalakulás van a társadalom körében, általában az adók, a költségvetés változásáról szólnak, és nagyon fontos, hogy akár 30%-ig hozzájáruljanak a kibocsátás csökkentéséhez, akkor nagyobb költségvetése van szükség. A tanács csökkentette a hozzájárulást, az összeget, az allokációt, és itt pedig én a források növelését kérem a rák elleni küzdelemre fordítandó források terén. Évi? Grazie, Presidente. Nagyon köszönöm, Köszönöm, elnök és köszönöm Reutru kollégának is a prezentációját. Látom, hogy szövetségeseket keresett, hát egyet mindenképpen talált, ugyanis én magamra ismertem ebben a felhívásban, nagyon megérintett ez, amit mondott. Szerintem is történelmi pillanatokat élünk, mindannyiunknak kreatívnak kell lennünk, mindannyiunknak innovatív új megoldásokat kell keresnünk, új különböző megoldásokat, ugyanis hatalmas kihívások előtt állunk. Hatalmasak a kihívások, ezért van szükség nagyobb elköteleződésre és nagyobb kreativitásra. A javaslatok szerintem nagyon, pratív, nagyon nagyon kreatívak. Lehetne egy egyfajta klímavédelmi fatkát is létrehozni, olyan, olyan lehetőségeket, amelyeknek a keretében egyfajta klímabankot hozzunk, hozunk létre. Én tudok azonosulni a felhívásokkal, minden egyes milliárd euró, amelyet, a, amelyet az európai bankok hoznak létre, azok gyakran spekulatív tevékenységekre mennek el, pedig ezeket a biológiai sokszínűségnek a támogatására, védelmére is lehet lehetne fordítani. Hogyha nem vagyunk elég kreatívak, akkor a zöld megállapodást nem tudjuk megvalósítani, pedig szükség van a valós zöld megállapodásra, ehhez pedig vállalható hiteles elköteleződésekre is szükség van. Nagyon aggaszt engem, amit Ön is és a kollégák mondtak azzal kapcsolatban, hogy milyen javaslat is van most a tanács asztalán. Nekünk nem szabad, nem szabad ezt hagynunk, mindenképpen fel kell lépnünk, és garantálnunk kell azt, hogy a költségvetés, a 2021-es és a 2021-27-es költségvetés is eléggé ambiciózus legyen. Lenne még kettő gondolatom, először is a saját források témájában. Sokan utaltak már a saját forrásokra. Én szeretném újra elmondani, illetve újra javasolni e, azt a javaslatot, amelyet már korábban is e, tárgyaltunk, és amely innovatív és e, amelyel el lehetne érni, hogy a tagállamok kasszájában meglegyen ez az ML, vagyis a plusz kibocsátásokra kivetett adó. Tehát ne a határoknál tegyünk valami, valamiféle széndiokszid kibocsátási adót, amely egyfajta vámként működne, hanem inkább legyen egy olyan adó, amely ö, az áfához hasonlóan ö, különböző termékekre lenne kivetve. Szerintem így az iparainkat is tudnánk védeni. Ugye az iparaink már eleve nagyon nagy szennyező, szennyezéseket termelnek, így új forrásokat lehetne bevonni ezeknek a, ezeknek a szennyező kibocsátásoknak a csökkentésére. Szerintem erre szükség lenne, mindenképpen kellene, hogy legyen egy ilyen adó, hogy a tagállamoknak meglegyenek a megfelelő forrásaik, hogy be tudjanak fektetni a klímavédelembe. A gazdasági kormányzási szabályozásokat újra kellene gondolni, és a stabilitási és növekedési paktum keretében olyan adókat is ki kell nevetni, amelyeket a klímavédelemre lehetne használni. Köszönöm. Rendben ahogyan én vagyok az NV előadónak a tehát mi véleménynek az előadója, úgyhogy még mielőtt átadnám a szót, szeretném lezárni a vitát, méghozzá franciául. Szerintem rendkívül fontos elkülöníteni egymástól a kettő vitát. Az első vita egy sokkal általánosabb vita a zöld megállapodás finanszírozásáról szól és a 2021-es költségvetésnek a finanszírozásáról. Persze a 2021-es finanszírozás, költségvetés beleilleszkedik a zöld megállapodásnak a finanszírozásába. Szerintem a 2021-es költségvetésben nem kell olyan, persze legitim vagy, ha úgy tetszik, frakcióktól függően kritizálható pontokat felvenni. Ugyanis a kvantitatív easinget, a mennyiségi lazítást nem fogjuk tudni itt most megreformálni, sem a társasági adót a 2021-es költségvetésben, ugyanis tudni kell, hogy milyen fába is vágjuk a fejszénket. Az első lépés, az első feladatunk, és ezen kell most dolgoznunk önökkel, önnel. Az első lépés a 2021-es költségvetésnek a kizöldítése, a Párizsi megállapodásnak való megfelelése, a biodiverzitásnak a támogatása a 2021-es költségvetésben. Ezeket vagy konszenzusos módon, vagy legalábbis többségi támogatással meg kell valósítani hogy ne legyünk olyan helyzetben, hogy a parlament elfogad egy olyan megállapodást, amely a tanácsból érkezik, és egy kis ö, ö, játszót, egy, egy kis mozgástér van csak benne, hogy ezért a parlament is örüljön. Pár ö, hónapon, pár ö, héten ö, belül a költségvetésre szóló vitákban ö, sokkal ö, egyértelműnek kell lennünk. Aztán van egy másik vita is, hogyha nincs zöld megállapodás, akkor ha nincs zöld megállapodási finanszírozás, akkor nincs zöld megállapodás, akkor bukás van. És szerintem a frakcióknak és a különböző frakciónként, illetve különböző anyagonként zöld megállapodás, határok szénadó határoknál Szerintem jó lenne, hogyha létrehoznánk, de ezen már a frakcióknak kell elgondolkodni, és mindenki vihetné magával az ötletét a saját, az ötletet a saját fak, ö, frakciójába. Jó lenne, hogyha lenne egy állásfoglalás tervezet, amely a zöld megalapodás végrehajtásáról szól, hogy megnézzük, hogy hol van a, tagá, hol van a parlamenten belül többség. A zöld megalapodásnak ö, megvalósítása, kialakítása egyre ö, aktuálisabb, és természetesen a prezentációban is hallhattunk erről. Szerintem persze itt kettő külön feladatról van szó, de a kettő feladat mégiscsak kapcsolódik egymáshoz. Az időbeosztás, a jogi alap, ezek mások és mások, viszont én legalábbis ebből az eszmecseréből azt szűrtem le, hogy a frakciókon keresztül történő eszmecsere, a koordinátorokon keresztül történő eszmecsere vezethetne a zöld megállapodás finanszírozásáról szóló állásfoglalás tervezet megírásához, amelyet akár plenárisan is tárgyalhatnánk. Még öt perce van, erre az öt percre visszaadnám a szót. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr, nagyon köszönöm mindenkinek. Így zárásképpen, ugye azt mondta, hogy a 2021-es költségvetésnél egy kicsit általánosabban foglalmaztam, de hát ugye a 2021-es költségvetés előadójaként a többéves pénzügyi keretről is kell beszélnem, azokat is támogatom, azok is dolgozom, akik ezt a többéves pénzügyi keretet dolgozzák ki. Peter most elment, de azt mondta, hogyha 1,3% a GDP-nek lenne a költségvetésbe befizetett költendő összeg, az is, az sem lenne elég, egyáltalán nem lenne elég ahhoz, hogy a bizottság 400-500 milliárdos összegeit megvalósítsuk. Csak hogy a parlament még a zöld megállapodás előtt azt mondta, hogy a több éves pénzügyi keretet blokkolja, hogyha a saját források területén nincs előrelépés. A parlamentnek nincs sok hatalma, egymás között vagyunk, úgyhogy kimondhatjuk, hogy az európai hatóságok, szervek között nem mi vagyunk a leghatalmasabbak, ez, ez témától függ, mondja az elnök. Igen, témától függ, de hát azt hallottam, hogy a éves pénzügyi keretről nem fogunk tudni megállapodást találni, hogyha a saját források területén nincs előre mozdulás. Mindannyian nagyon örülünk a zöld megállapodásnak, büszkék vagyunk rá, csak hogy most még a, többi, a költségvetési szakbizottságban nincs egyetértés, úgyhogy a saját nevemben mondhatom azt, hogy a parlament azzal tud fenyegetőzni, hogy a éves pénzügyi keretet blokkolja, de ehhez megoldásokat is kellene javasolnia. A éves pénzügyi keret maradhatna közepes, hogyha közben van egyfajta klímafatka, amely a klímakérdéseket hivatott támogatni és finanszírozni. Persze, harcoljunk az amennyire csak lehet ambíciózus MFF-ért, de új ötletekre is ki kell térnünk. Például a nyereség, nyereségre, nyereségadó, a kerozinadó, a műanyagadó, a határokon fizetett adó, de hát a költségvetési szakbizottságban több ülést is a nyereség megadóztatására fordítottunk, csak hogy ezt nem lehet egyik napról a másikra létrehozni. De a 2021-es költségvetéssel kell először foglalkozni, és utána egy kicsit tágabbá, tágabban látni a kérdést. A parlament vajon általános megalapodást akar-e elérni? Hát ott vannak, ott vannak a dátumok, amelyek sürgetnek minket. Most azonnal nem fogjuk tudni befejezni a költségvetési egyeztetéseket, a legjobb esetben októberre, és akkor a plusz saját forrásokról is lehet már beszélni, illetve nem költségvetési forrás forrásokról, amelyeket a parlament beletehet a globális csomagba, és amelyel elérhet egy ambiciózus klímavédelmi és biológiai sokszínűséget támogató politikai csomagot, és egy másik harcot is meg lehetne nyerni, a nem költségvetési eszközökről szóló harcot, hogy elérjük azokat a forrásokat, amelyekre valóban szükség van, csak hogy ezek már bonyolult kérdések, sem nekem, sem másnak nincs csak úgy varázs megoldása, de szerintem egymás között kell, hogy erről beszéljünk, ugyanis ez is a feladatunk. Ahogyan gondolhatják, havonta járok Berlinbe, beszéltem a biztosokkal, mindannyian érzik, érezzük, hogy ez egy igazi történelmi pillanat, és hogyha a parlamentnek nincs közös folyamatosan lendületen nem, nem játszik katalizátor szerepet, akkor nem sikerül ezeket a célokat megvalósítani. És itt hallhattunk a 30%-os iránymutatás irányvonalakról. Nem akartam közbeszólni, de nem akartam nagyon hosszú sem lenni. Az iránymutatásokat mindannyian megkapták, ebben a olvasható a 30%-os 30% plusz 10%-ot hozzá fogunk tenni a biodiverzitásért, ami pedig az a átállási mechanizmust illeti. Itt ez egy nagyon homályos kérdés még. Ami biztos, az az, hogy a méltányos átállási mechanizmusnál 7,7 milliárd euró van ebben az alapban, ez 7 évre szólna. A német is 10 napot sétáltak Luxemburgon, Brüsszelen keresztül, csak nekik, csak az ő vállalatoknak, az acélvállalatoknak 1 milliárdra lenne szükségük. Tehát a 7,7 milliárd 7 évre az egy méltányos átállási alapban egyszerűen semmire nem elég. 500 ezer munkavállalónak talán jót tehetünk vele, de az ipar, a nagyon nagy energiaigényű iparokban dolgozókban, na, a nagy ö, ipari területeken, ö, ahol nagy az energiakibocsátás, illetve felhasználás, ö, ott 11 millió ember dolgozik összesen, tehát ez az alap egyáltalán nem elegendő. A következő hónapokban sokkal ambíciózusabb megállapodást kell találnunk, és akkor beszéljünk a dátumokról. Miért mondtam azt, hogy remélem, hogy októberig sikerül megállapodásra jutni? Ugye Madridban már jártunk, Glasgow lesz a következő csúcs, ahol megint csak beszélhetünk a széndiokszid kibocsátás csökkentéséről. Mindenki azt kérdezi, hogy hogy megy el majd Európa a Glasgowi csúcsra, hogyan viszi el magával a zöld megállapodását. Ugye öt évesen egy gyerek már el tudja dönteni, hogy mi az, ami igaz, és mi az, ami csak vicc. Jó lenne, hogyha Európa is el tudná ezt dönteni. 300 milliárdot három nap alatt nem fogunk tudni előteremteni, viszont Glasgow-ban már úgy kell elmennünk, hogy a zöld megállapodást valós ötletként tudjuk bemutatni, és nagy azt gondolják, hogy ez csak greenwashing, ugyanis annak súlyos következményei lehetnek. Beszéljünk tehát ö, októberig a költségvetésről és a zöld megállapodásról. Glasgow-ban, Glasgow-ig persze nem tudunk mindent, ö, mindent megoldani, de jó lenne, hogyha az alapokról, a legfontosabb lényegi kérdésekről októberig meg tudnánk ö, egyezni talán gyorsan mondtam, de hát pont ez a problémánk, hogy mi, szere, mi sem szeretnénk a polgárokat megadóztatni. Ugye ott vannak a sárga merényesek, aztán Franciaországban, Olaszországban, Németországban mondjuk az emberek 30%-ának nincs semmiféle megtakarítása, sőt, nagyon nehéz pénzügyi helyzetben vannak, ők nem fogják tudni a pluszt forrásokat kifizetni. Olyan méltányos átállás alapra van szükség, ahogy, ahol az adózás is méltányos, méltányos finanszírozásra van szükség, szükség, ez pedig egy gyönyörű projekt, amelyben Európa újra összetud állni. A mm, spanyol költségvetési miniszter, illetve a lengyel klímaminiszter is mm, kérdezi, hogy hogyan segíthet nekünk, hogyan tudunk együtt dolgozni. Szerintem Európa különböző népeit tudja hozni ez a ez a terv, így tudjuk Európát megerősíteni 27-en, vagy hát amennyi ország ebben csak részt tud venni lezárom a hozzászólásomat, tehát a cél, célunk az az, hogy az iránymutatásokat elfogadtassuk, és beszéltem már a határidőkről, Peter Lizére reagáltam, ugye egy 1,07%, e- ez ennél többre van szükség, mondjunk nemet, és inkább tárgyaljunk pár hónappal tovább, hogy a parlament hangját is meghallják. Új források, erről is beszéltem már, remélem, hogy a kérdéseknek a nagy részére válaszoltam, minden esetre nekem csak az volt a célom az itteni jelenlétemmel, hogy elmondjam, hogy nem a Költségvetés bizottság fog mindent egyedül végezni, hanem együttműk, együttműködésre van szükség, látnunk kell, hogy milyen jogi alap, elég a jogi alap, vagy tudunk-e úgy finanszírozni, hogy, hogy ez megfelelő legyen, viszont nem tudjunk úgy finanszírozni, hogyha nincs megfelelő jogi alap. Ezeket a kérdéseket meg kell válaszolni. Először meg kell nézni, hogy melyek a valódi szükséglet, szükségleteink, van, ahol lehet spórolni, van, ahol máshova tudjuk átcsoportosítani a forrásokat, meg kell nézni, hogy melyek az új források, a saját források. A bizottság is dolgozik az új költségvetési forrásokon, de új nem költségvetési forrásokon is, és mindenki segíthet abban, hogy elmondja, hogy melyek lehetnek az új projektek, és milyen új jogi van szükség. Az MFF 7 éves lesz, hogyha közben nem költségvetést módosítani akarjuk, arra három-négy évre van szükség, hogy inkább használjunk plusz pár hónapot, hogy jó finanszírozás és jó jogi alap legyen. Nagyon köszönöm mindenkinek. Um, well, uh, because our chair is uh, absent for the moment, I think we... Egyelőre nincs itt az elnökünk. Azt gondolom, hogy folytassuk a munkát a következő napi rendi ponttal. Bizottsággal eszmecserét folytatunk a levegőminőség irányelv fitness csekkével kapcsolatban. Megadom a szót a bizottságnak. Köszönöm szépen! Ennyire szenvedélyes beszéd után a zöld megalapodás jelentőségéről, és arról, hogy megfelelő pénzügyi eszközökre van szükség. Szeretném felhívni a figyelmet egy olyan területre, amelyre mindenképpen oda kell figyelnünk, hogyha ezt komolyan vesszük, és nem csak zöldre akarjuk festeni az Európai Uniót, hanem tényleg ambiciózusan akarunk eljárni. A környezeti levegőminőség irányelvvel kapcsolatos fitness check tavaly novemberben került nyilvánosságra. Ez a levegőminőségre vonatkozó adatok elemzése minden tagállamban 2008 és 2018 között. Ez egy tíz évre szóló elemzés, amelyhez kapcsolódik egy részletes érintett felekkel folytatott visszajelzés. Voltak adhok esettanulmányok is, amelyekben megnéztük, hogy konkrétan egy politikát hogyan alkalmaznak. Hét tagállamban, Bulgáriában, Németországban, Spanyolországban, Írországban, Olaszországban, Svédországban és Szlovákiában. Nagyon részletesen felülvizsgáltuk a szakirodalmat, több mint 600 bizonyítékforrást vizsgáltunk modelleket hoztunk létre, és számítógépes eszközöket is használtunk. Mi az eredmény? Az, hogy általában véve azt a következtetést lehet levonni, hogy nagy vonalakban a minőség irányelv működik, de ez messze nem jelenti azt, hogy megoldottuk volna az európai levegő szennyezési problémákat. Messze nem. Nagyon jól tudjuk minnyáján azt a tényt, hogy a mai napig a Környezetvédelmi Ügynökség becslései szerint 400 ezer, majdnem fél millió korai halálozás az eredménye a rossz levegő minőségének Európában évente. Senki sem gondolja, hogy ez elfogadható helyzet lenne, de el kell ismernünk, hogy az elmúlt évtizedben több erőfeszítést is hoztunk. A korai elhalálozás száma, amelyről most beszélünk, pár évvel ezelőtt majdnem egy millió volt. Úgyhogy van előrelépés, de akár egy korai halálozás is már túl soknak számít. Mik a fő következtetéseink? Négy fő tendenciát lehet azonosítanunk. Egyrészt azzal, hogy 4000 monitorozó állomást hoztunk létre, ezek közös kritériumok alapján dolgoznak, létrehoztunk egy önmagában is fontos sikert. Ugyanakkor a fitnesscheckből kiderül az is, hogy ezen monitorozási hálózatot még tovább lehet javítani azért, hogy még nagyobb legyen a megbízhatóság és az összehasonlíthatóság azzal kapcsolatban, hogy az adatokat hogyan mérik a 27 tagállamban. A második nagy sikere a joganyagnak az, hogy egyértelmű levegőminőségi standardokat vezetett be 13 különösen veszélyes, emberi egészségre veszélyes szennyezőanyaggal kapcsolatban. Ezen szennyezőanyagokkal kapcsolatban a tudományos alapokat tovább erősítették. De azt meg kell jegyezni, hogy a standardok szintje jelenleg nem felel meg teljességben a WHO által kiadott levegőminőség irányvonalaknak. A harmadik pont az az, hogy általában az irányelvek lét, megkönnyítették azt, hogy elérhető legyen és hozzáférhető a levegőmnőségre vonatkozó információ, de az, hogy teljes mértékben átálljunk a digitális eszközökre, ez azt jelenteni, hogy még szükség van arra, hogy tovább javítsunk az elektronikus jelentéstételi módszereken. Azt kell biztosítani, hogy a levegőminőség adatokat jobban lehessen modellezni és vizualizálni azon adatokat, amelyeket begyűjtünk, és így jobban lehessen tájékoztatni a polgárokat is, és természetesen a politikai döntéshozókat. A negyedik következtetésünk pedig ahhoz kapcsolódik, hogy összességében a környezeti levegőminőség irányelv csak részben érte el a célját, miszerint el kell kerülni vagy meg kell előzni a rossz levegőminőség negatív hatását. Továbbra is 20 tagállamban az Európai Uniós határérték fölötti értékekről jelentenek. Ennek az egyik fő oka az, hogy ez már megint csak, mint már az előző elő, előadásomban is elmondtam a vízzel kapcsolatban, hogy ez itt teljes mértékben tagállami hatáskör, és nemzeti szinten kell a szabályokat végrehajtani. Az, hogy teljes mértékben integrálják ezen célokat a közlekedési, a környezetvédelmi és a mezőgazdasági politikában nemzeti szinten. Tehát a következtetés az, hogy általában véve megfelel a céljának az irányelv, de még lehet javítani a helyzeten. A hét fő tanulság a következő. Van még mozgástér arra, hogy megerősítsük az intézkedéseket a monitorozás tekintetében. A zöld megállapodásban már bejelentettük, hogy szándékunkban áll felülvizsgálni a jelenlegi levegőminőség standardokat, és ezeket közelíteni akarjuk a WHO ajánlásokhoz. Szorosan együttműködünk a WHO-ban dolgozó kollégáinkkal. Ők jelenleg vizsgálják felül a 2006-os ajánlásokat, és az új ajánlásokat remélhetőleg 2021-ben fogják publikálni. A bizottság már azt is bejelentette, hogy szándékában áll 2021-ben egy 0%, nulla szennyezés akciótervet publikálni a levegőre, a vízre és a talajra vonatkozóan. Nagy érdeklődéssel várjuk ezen nagyon fontos fitness csekkel kapcsolatban a visszajelzéseket, és számítunk az önök kreativitására. Valaki ezt mondta, hogy mennyire fontos, hogy kreatívek legyünk és innovatívak ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy ezt a joganyagot a lehető jobban kihasználjuk a nullaszennyezés, a biodiverzitás és a klímasemlegességi célok tekintetében. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most a spontán hozzászólások következnek a néppárt részéről. Köszönöm. A jelentése kapcsolatban lenne egy kérdésem 4000 monitorozási állomásról beszélt, akik ugyanazon kritériumokat használnak, de még lehet ezen javítani. Azt gondolom, hogy a mérés eredmények elfogadhatósága szempontjából fontos, hogy ugyanolyan kritériumokat használjunk. A kérdés az, hogy hogyan lehet még ezen hálózaton javítani, milyen javaslatai vannak a bizottságnak. For SND, César Luena az SND részéről. Eh, según datos de la agencia. Köszönöm szépen. Elnök úr, a Környezetvédelmi Ügynökség azt mondja, hogy az európai lakók felé, több mint fele olyan veszélyes anyagoknak volt kitéve, amelyek meghaladják a WHO által meghatározott határértéket, és körülbelül 80%-a a lakosságnak az egészségre leginkább veszélyes anyagoknak is téve. Azért feltenném a kérdést, hogy hogyan lehetséges az, hogy lehetővé tesszük, hogy az Európai Unió legfontosabb városainak, Spanyolország fővárosát, Madridot említeném példaként, hogy megengedik, hogy azokat az intézkedéseket, amelyek az é levegőminőség javítására vonatkoznak, ezeket leállítsák vagy visszavonják. Kérdezném tehát az Európai Bizottságtól, hogy mit lehet tenni. Ez egy olyan ötlet, amelyet egyébként akár a bizottság is felvállalhatna. Mit lehetne tenni azért, hogy ne állítsák le ezeket az intézkedéseket? Madrid közép, központjára vonatkozó intézkedésre utalnék. Mit lehetne tenni azért tehát, hogy ezeket az intézkedéseket ne állítsák le? És a kérdésem, hogy a bizottságnak van-e szándéka arra, hogy ezeket az intézkedéseket ne lehessen visszafordítani? Végezetül pedig kibocsátásmentes övezetek, az új spanyol kormány 50 ezer lakostól arra kötelezi a városokat, hogy hozzanak létre kibocsátásmentes zónákat. Ez talán kiinduló pont lehet arra, hogy ezt akár az Európai Unió szintjén is alkalmazok. Köszönöm. Uh, I will put myself on the list as Renew. Én a Renew nevében szeretnék hozzászólni. A frakcióm nevében de tudják, hogy a bizottság számíthat a rinyúra a standardok felülvizsgálatában. A WHO jelenlegi folyamatban lévő munkáira alapulván. Mint ahogy mondta, az előttünk lévő anyagból is kiderül, hogy az a tény, hogy a határértékeket meghatározzuk, ez az Európai Eszköztár részét képezi, de ez önmagában még persze nem elég ahhoz, hogy azokat be is tartsák, ezt most is láthatjuk. És hogyha nem megfelelő szinten határozzuk meg a korlátokat, akkor nem lesz elég eszközünk arra, hogy ezen célokat elérjük. A stratégia első eleme, tehát amit a zöld megalapodásban alkalmazhatunk, az az, hogy egyrészt csökkenteni kell a határértékeken, azaz ambiciózusabbnak kell lennünk a belélegzett levegő minőségével kapcsolatban. A második pillér, ha már jól határoztuk meg az értékeket, akkor a keretirányelven túlmenően kell intézkedéseket megfogalmazni. Az euróhét, 7, a széndiokszid, a karbon csökkentése, különböző szűrők alkalmazása bizonyos technológiákban és iparágakban. Tehát megfelelő határértékre van szükség, amely megfelel a nemzetközi WHO-s ajánlásoknak, és van egy joganyag csomag, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ezen célokat betartsuk. Ma tudjuk, hogy ezen célokat nem tartjuk be. És ez a joganyag alapvetően az energia, a közlekedés és az ipar területén és bizonyos szempontból, mondjuk a víz szempontjából a mezőgazdaságnak is van jelentősége, és a levegő szempontjából is bizonyos területeken. Ezért várjuk nagy érdeklődéssel a bizottság javaslatát, és ez a következtetésem az egyes stratégiákkal kapcsolatban. Az ipa stratégia, a nulla szennyezés, stb. stb. Ezek révén lehet majd megoldani azt a problémát, hogy a jelenlegi levegőminőség standardokat nem tartjuk be. Akkor itt le is állnék és most elnökként akkor a zöldeknek, Baroszónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a bizottság képviselőinek, hogy eljött hozzánk, és egy nagyon konkrét kérdésem lenne, ugyanis egy kicsit az ütemezéssel kapcsolatban ugyanis a WHO eljárásának a lezárulását megvárni, ez egy kicsit kellemetlenül érint, ugyanis már a jelenlegi irányelv sem felel meg a WHO szabályainak. Jobban mondva a WHO iránymutatásainak. Ezért szeretném tudni, hogy miért nem kezdünk bele abba, hogy a jelenlegi WHO iránymutatásnak, mi iránymutatáshoz miért nem igazodunk magunktól, a második pedig, hogy van-e bármilyen tanulmány azzal kapcsolatban, hogy az ultrafinom részecskék tekintetében, ugyanis a választókerületemben volt egy ilyen vizsgálat, és megállapították, hogy nagy koncentrációban vannak kitéve az emberek ennek a részecske típusnak, ami nem csak szív- és érrendszeri problémákat okoz, hanem még az agyban is megjelenhet. don't have, yeah, for ID. Az ID nevében. Köszönöm, elnök úr. Kérem, vegye fel a fülhallgatóját. Sajnálom, hogy sajnálom, hogy megint ezt a terminust kellett ö, használnunk, méghozzá valós egészségügyi okok miatt, mint például a koronavírus, amely ö, jelenleg a bolygónkat sújtja. Sajnálatos módon megint csak egy politikai csoport a frakcióra kellett utalni. Én az ID-sok, vagy az ID-sok között vannak orvosok is, tehát környezeti, egészségügyi kérdésekben szintén ugyanannyira ugyanannyira, ugyanannyira jártasak, mint az eszendés vagy más kollégák is, úgyhogy kérem, hogy az ilyenfajta utalásokat mellőzzük. A mai eszmecserére reagálva, és a környezeti levegőről szóló irányelvről szóló eszmecsere keretében elmondhatom, hogy Például a szemétégetőknél is ugyan, ugyanilyen helyzeteket láthatunk, vagyis nagyon sok év kell ahhoz, hogy a körkörös gazdaság kialakulhasson, és ne legyen több szemét, vagy legalábbis a szemétnek a mennyiségét csökkentsük. Láthatjuk, hogy a szemétégetők jó eszközök, az ilyen körkörös gazdaságnak az elérésében. Tehát kérdezném, hogy van-e valamilyen álláspont erről a kérdésről. Köszönöm. Oké, a Azekamp for the Gué, ez le... Azekamp képviselő a Gué e részéről utolsóként. Voorzitter, en dank aan de commissie voor de toelichting. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak ezt az előadást. A légszennyezés ugyanis nagyon súlyos probléma, és a finom szemcsés por pedig a környezet szempontjából és az egészség szempontjából is káros a tagállamok pedig túl keveset tesznek azért, hogy foglalkozzanak ezzel a problémával. Nagyon örülök, hogy Hollandia és Portugália ellen kötelezettségszegési eljárást indítottak. Ez azt mutatja ugyanis, hogy a bizottság komolyan veszi ezt az ügyet. E részecskékkel kapcsolatban gyakorlatilag lehetetlen már Európában tiszta levegőt találni, még a az ipari kibocsátástól távol, és azt láthatjuk, hogy a finom részecskéjű porok mindenhol jelen vannak. és azt gondolom, hogy az ilyen részecskéknek, illetve a légszennyezés valamennyi forrását nagyon komolyan kell vennie a bizottságnak. Tehát a tevékenységi kört ki kell erre is terjeszteni. Köszönöm. Rendben, akkor a válaszra megadom a szót a bizottságnak, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom megint csak csoportosítani a válaszaimat azon kérdésekre vonatkozóan, amelyeket feltettek. Először is szeretném elmondani, hogy a célra vezetőségi vizsgálatnak az egyik célja az, hogy a jelenlegi monitoring hálózatot javítsuk, illetve hogy hogyan lehet javítani azt. Úgy gondoljuk, hogy vannak erre módszerek, illetve most már a nyomonkövetés szakaszában tartunk, tehát olyan validálásra van szükség, aminek segítségével tudjuk, eh, illetve iránymutatást tudunk nyújtani a tagállamoknak, illetve olyan a szövegben szereplő jogi rendelkezéseket szigorítani tudjuk, és pontosítani tudjuk annak érdekében, hogy jobban megértsük a monitoring helyszínét, illetve modalitásait. Volt egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk bizt, egyenlő versenyfeltételeket biztosítani a tagállamok számára. Az irányelv jelenleg arra kötelezi a tagállamokat, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak a lég, levegő minőségre vonatkozó standardok tekintetében. A kérdés az, hogy szigorúbb rendelkezésekre van-e szükség, vagy hogy jobban értsük, mindannyian ugyanazt értsünk a levegőminőségre vonatkozó eh, szaba, eh, szabályok alatt. Új időszakba léptünk, ugyanis egy új irányelv is érvénybe lépett, és most már minden tagállamnak nemzeti légszennyezés korlátozási tervet kell létrehozniuk, a bizottság pedig a szerződések őreiként hasonló végrehajtási szintre kell törekedjen, mint levegőminőségre vonatkozó irányelv tekintetében. Tehát egy több célú megközelítést kell alkalmaznunk, ami az eredmények egységességét a lehető legnagyobb mértékben biztosítja. Az egyik képviselő azt a kérdést tette fel, hogy a bizottság miért várna a WHO új ajánlásaira. Először is szeretném pontosítani, hogy az ütemezéssel kapcsolatban nincsen még konkrét döntés, hanem azért jöttem ma el, hogy párbeszédet kezdeményezzek önökkel, Timmerman elnök úr, illetve az összes releváns bizottsági tag nevében tudom elmondani, hogy jelen pillanatban azonosítjuk azt, hogy milyen opciók állnak rendelkezésünkre. De a WHO által végzett munka rendkívül releváns, ugyanis a WHO például jelenleg gyűjti azokat a bizonyítékokat, amelyek a rendkívül finom szemcséjű részecske kékre vonatkozó vizsgálatokat illeti. Egyelőre nincsen egy elégséges bizonyítékunk, a WHO is most végzi ezt a munkát. A kérdés az ugye, hogy európai szinten kell -e ezzel foglalkoznunk, vagy sem, és ha igen, akkor viszont a lehető legjobb minőségű bizonyítékokat szeretnénk felhasználni. Végezetül pedig mindenképpen figyelembe vettem azt a türelmetlenséget, ami a részünkről is mutatkozik egyébként, hogy nézzük meg a jelenleg a bizottság által megfogalmazott stratégiákat, ugye az éró szennyezésre vonatkozó stratégiánk, ami kulcsfontosságú nyomon követése lesz majd a környezeti levegő minőségi irányelv célra vezetőségi vizsgálatának. A DJ Santéban dolgozó kollégáinkkal összefogunk, ugyanis a zéró levegőszennyezése vonatkozó stratégia biztosíthatja azt, hogy fokozatosan Európa által végzett valamennyi intézkedés szolgálja az emberi egészség védelmét. Amikor az éghajlatsemlegességről beszélünk, akkor biztosítanunk kell, hogy más szennyező kibocsátásokkal is foglalkozzunk, azért, hogy mindenki számára nyertes helyzetet teremtsünk, és ez vonatkozik például a széndiokszid kibocsátások forrásaira is. Remélem, hogy sikerült minden kérdésre válaszolni, hogyha nem, akkor elnézést kérek, és kérem, hogy a képviselőket, hogy ismételjék meg a kérdésüket. Köszönöm. Elnézést, talán még egy kiegészítés. Ugye volt egy megjegyzés Hollandiával kapcsolatban, ahol szeretném pontosítani azt is, hogy nem csupán kötelezettségszegési eljárást kezdeményeztünk, hanem a Hollandia az az ország, ahova biztos is el fog utazni azért, hogy a tisztább párbeszédet lefolytas. Ez nagyon hasznos eszköze annak, hogy az összes releváns minisztériumot bevonja egy adott tagállamban, és hogy felhívja a figyelmet a levegőminőségi paraméterekre, illetve ezek fontosságára, és ezen esemény is arra törekszik, hogy a nyilvánosság figyelmét felhívja erre nagyon fontos témára. Köszönöm, mondja az elnök. Természetesen nagyon sok lehetőségünk lesz arra, hogy együtt dolgozzunk az elkövetkező hónapokban a különböző aktákon. Azt hiszem, hogy ezt a vitát most le is zárhatjuk, és rátérünk a következő napi rendi pontra. Át fogom adni önnek, a Fandengap asszonynak az elnöki posztot, most el kell sajnos mennem. Um, we will now continue uh, with the next point on... Folytatjuk akkor a következő napi rendi ponttal. Eszmecsere a bizottsággal a lóhús behozatalával kapcsolatos élelmiszerbiztonsági kockázatokról. Először is megadom az Európai Bizottságnak a szót. Hudson úr, parancsoljon öné a szó. Uh, thank you very much, President. Um, and thank you for giving me Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy megadta a lehetőséget arra, hogy eljöhessek ide az MV szakbizottságba, hogy elmagyarázzam önöknek, hogy mi a helyzet. Az elején nem fogok túl sokáig beszélni, ugyanis biztos vagyok benne, hogy nagyon sok kérdés lesz, hanem inkább arra törekszem, hogy egy kicsit hangsúlyoz, kihangsúlyozzam azokat az alapvető paramétereket, amelyekről tudniuk kell. Az első alapelv az, ami az európai piacot jellemzi, hogy a piacon forgalomba hozott valamennyi annyi élelmiszer lehet az európai vagy importált, hogy ez biztonságos legyen, emberi fogyasztásra alkalmas. Ez az egyik alapelv. Lehet, hogy marhahúsról, sertéshúsról, tojásról vagy lóhúsról van szó, szóval ez teljesen mindegy. Ami a lóhúst illeti, ez egy nagyon különleges kereskedelmi ágazat, ugyanis Európa legfontosabb piaca ennek a húsfajtának, vannak olyan országok, ahol a lovat is ugye élelmiszerforrásnak tekintik. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy eh, hogyan importálunk lóhúst. Nos, olyan harmadik országokból importálunk, ahol különböző feltételeknek meg tudnak felelni. Először is engedélyezett harmadik országról kell beszélnünk. Ellenőriztük tehát, hogy megfelelő állategészségügyi rendszer legyen, megfelelő struktúrák működjenek az országban. A második pont, hogy jóváhagyott maradvány anyag eh, monitoring tervel kell rendelkezniük, a hústermékek esetében, a harmadik pedig, hogy jóváhagyott létesítmények listájával kell rendelkezniük. Ezt a három pontot miért hangsúlyozom? Azért, mert ezek kumulatív jellegűek. Hogyha csak az egyik vagy kettő nek felelnek meg, akkor nem lehet kereskedni az Európai Unióban, és valamennyi szállítmányt pedig egy egészségügyi bizonyítványnak, igazolásnak kell kísérniük, tehát hogy megfelelt a hús a szokásos, az Európai Unió határain elvégzett szokásos ellenőrzéseknek ahogyan a harmadik országokkal folytatott valamennyi kereskedelem tekintetében az ellenőreink rendszeresen látogatásokat tesznek, hogy ellenőrizzék, hogy ezek az országok valóban betartják azokat a követelményeket, amelyeket mi fogalmaztunk meg, és ahol felmerül probléma, akkor ezekkel az országokkal követést valósítunk meg. Biztosan tudják önök is, hogy nagyon szigorú intézkedéseket hoztunk például Brazíliával kapcsolatban, ahol nagyon sok eltérés és hiányosság volt tapasztalható. Tehát ennek az eredménye az, hogy jelen pillanatban csupán öt olyan ország van a világon, amely engedélyezett, engedélyt kapott arra, hogy ez Argentína, Ausztrália, Kanada, Svájc és Uruguay, tehát ezek az országok engedélyt kaptak arra, hogy az Európai Unióba lóhúst exportáljanak. A kereskedelem igen nagy része Argentinából származik, ezt követi Uruguay. Tehát elnök asszony, azt gondolom, hogy ez határozza meg a keretrendszert, most pedig várom a kérdéseket, nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Hudson úr, köszönöm ezt a bevezetőt. Ez egy kicsit fura, de a kérés megfogalmazójaként saját magyarázatommal kezdeném, hogy miért választottam ezt a témát. Ezt pedig hollandul fogom megtenni. Az Európai Unió több ezer tonna lóhúst importál Argentinából és Uruguayba 2012 óta. A civil szervezetek, nemzetközi civil szervezetek figyelmeztettek arra, hogy súlyos állatjóléti és élelmiszerbiztonsági problémák vannak. Az állatjóléti szervezetek felhívták a figyelmet arra, hogy Dél-Amerikában 2019-ben figyelemmel követték a helyzetet, és egy nagyon részletes jelentésben leírták, hogy a ló, lovakat napokra, hetekre, úgynevezett gyűjtőtelepekre vitték. Nem volt elég élelmiszerük, nem volt elég vízük, nem volt semmiféle fedél a lovak feje felett, ott hagyták őket magukra, és elektrosokkal ölték le őket a vágóhídra kerülés előtt, ez pedig semmiféle európai állatjóléti előírásnak nem felel meg. felcímkézték ezeket az állatokat, és így kerültek be a kereskedelmi láncolatba, még úgy is, hogy adott esetben gyógyszeres kezelésnek vetették őket alá. A DigiSanté a jelentésében kimondta, hogy az auditokat gyakorlatilag szabotálták, ugyanis amikor meg is megérkeztek a felügyelők, akkor hirtelen a vágóhidakon egyetlen egy állat sem volt, vagy például a gyűjtőtelepeken szintén nem volt. Hogyha szabad idéznem ebből a jelentésből, akkor most megtenném. A négy munkanap alatt, a felügyelőknek a négy munkanapja, munkanapja alatt látható volt, hogy a gyűjtőtelepeken, a vágóhidakon nem lehet annyi állatot leölni, mint amennyi a dokumentumokban szerepelt. A hivatalos ellenőrzések ezeken a gyűjtőpontokon nem biztosítják azt, hogy az Európai Uniós, illetve a nemzeti eh, állatjóléti előírásoknak megfelel az adott létesítmény. Egyetlen állat sem volt jelen a gyűjtőterepeken, illetve a vágóhidakon a, felület, a felülvizsgálatnak a, a során. Az illetékes hatóság nem tudja megbízhatóan tanúsítani azt, hogy az Európai Uniós piacra való bekerüléshez szükséges feltételek teljesülnek, sőt a a farmokon történő ö, ellenőrzéseken azt is láthattuk, hogy ö, gyógyszeres kezelést kaptak az állatok, a felcímkézésük nem volt megfelelő, és a gyógyszerkezelésmentes időszakra vonatkozó időszak, időszakra vonatkozó előírást sem tartották be. A DG Santé saját vizsgálócsoportja arra jutott, hogy Argentinában és Uruguayban rosszul bántak a levágott állatokkal, és az importra szánt lóhús nem megfelelő az EU-s előírásoknak. Hogy lehet, hogy két évvel a vizsgálatról szó szóló jelentés megjelenése után még mindig vannak Argentinából és Uruguayból érkező szállítmányok, úgyhogy azok nem felelnek meg az előírásoknak. A bizottság letagadná ezeket a jelentésben szereplő dokumentumokat? A Merkozul előírásoknak, megfelel, vámelőírásoknak megfelelően ilyenfajta ló húsra nem nem lesz kivetve vám, és alacsonyabb ellenőrzési kötelezettségek vonatkoznak rá, de hogyan lehet ezt elfogadni, mi a bizottságnak a reagálása, hogyan reagál a bizottság. Vajon jó dolog-e szabadkereskedelmi megállapodást aláírni ilyen országokkal, ilyen ö, körülmények között? Szerintem nem. mert csak a követke- a következő felszólalunk. Nagyon köszönöm, elnök asszony. A legutóbbi Uruguayról szóló jelentésében a bizottság arra jutott, és ezt már hallhattuk az előbb, hogy az EU-s állatjóléti és élelmiszerbiztonsági feltételeket nem teljesítették. A jelentés ezt is kimondja, hogy az EU-s piacra való kerüléshez szükséges előírásoknak nem feleltek meg, és nem voltak részletes leírások az állatorvosi gyógyszerek használat határól. Sok rejtély van ezen levágott lovak, lovak kapcsán. A vizsgálat arra jutott, hogy ez Argentinára is igaz, nem csak Uruguayra, sőt, egészen egyszerűen nem fogadhat látjuk el azt, hogy olyan termékeket hoznak az Európai Unió területére, amelyek nem felelnek meg az EU-s áll, állatjóléti előírásoknak. Ne aggódjanak, nem fogom elmondani, hogy rutinszerűen milyen borzasztó dolgok is történnek úgynevezett gyűjtőhelyeken és vágóhidakon, csak hadd mondjak egy egyszerű példát. A közlekedés, a szállítási terület, a szállítási szabályokra az vonatkozik, hogy 24 óra alatt kell a szállítást megtenni, 8, óra, 8 óránkénti pihenőkkel és etetéssel, viszont 36 órát láthatunk az Uruguayból történő szállítás esetén, nincs, nincs megfelelő élelmezés úgyhogy kérjük, hogy a bizottság lépjen fel és avatkozzon közben. Nagyon köszönöm. Úgy látom, hogy más nem kér szót. Ebben az esetben visszaadnám a szót a bizottságnak. Nagyon köszönöm, elnök asszony, nagyon köszönöm a kérdést öntől is, illetve a képviselőktől érkező kérdéseket is köszönöm. Először is nagyon örülök annak, hogy látom, hogy önök elolvassák a vizsgálati eh, anyagainkat, de komolyan nagyon örülök annak, hogy önök ezeket elolvassák, ugyanis nagyon sok időbe, energiába kerül ezeknek a vizsgálatoknak a lebonyolítása. Ez egészen egyedi a bizottságon belül, és nagyon örülök, hogy ha ezek a dokumentumok olvasókra találnak ami a különböző felvetett kérdésekre, helyzetekre vonatkozik. Hallottunk kérdéseket Uruguayra, illetve Argentinára vonatkozóan. Először is talán egy pár általános megjegyzéssel kezdeném. Először is, és szerintem ezt a kérdést már többször érintették itt ebben a szakbizottságban, ami az állatjólétet illeti, a standardek, amelyeket mi előírhatunk a kereskedelmi partnereinktől, azok itt az állatok levágására vonatkozó feltételek. Nincs lehetőségünk arra, hogy európai szabályokat vezessünk be általánosabb állatjóléti ö, standardek területén. Azt várjuk a kereskedelmi partnereinktől, hogy nagyon sok ö, szabályozásnak feleljenek meg a vágóhidak megszervezésének területén, és vannak olyan elemek, amelyek az Uruguayról és Argentináról szóló jelentésben mm, azt mutatják, hogy vannak ö, problémák, ezekkel foglalkoztunk és foglalkozunk. Argentinával kezdeném. Tudom, arról tudom önöket tájékoztatni, hogy ö, megvizsgáltuk az argentin illetékes hatóságoktól érkező válaszokat, és arra jutottunk, hogy a papíron minden nagyon szép. Gondolom erre azt mondják, hogy persze, elméletben papíron minden ö, jól néz ki, csak ugyan a kollégáimmal egyeztettem, és előfordulhat, hogy előfordul, hogy és most van Argentinában, most érkezik Argentinába egy vizsgáló csoport. így dolgozunk a kereskedelmi partnereinkkel. Amikor látjuk, hogy van valamilyen nehézség, akkor válaszokat kérünk, csak úgy, mint a tagállamoktól, és amikor súlyos kérdéseket kell tisztázni, akkor nyomon követő, utánkövető auditokat végzünk. Argentinával úgy nézi, Argentinával kapcsolatban azt látjuk, hogy papíron a legfontosabb kérdéseket kezelik, viszont Uruguay esetében még nem tartunk itt. Dolgozunk Uruguayjal, és amint tisztázzuk a helyzetet, lesz a helyszínen audit. Ami pedig a Mercosur illeti, mit is tehetnek ezek az országok, vagy mit nem. A karácsony környékén egy másik szakbizottságban az SPS um, intézkedésekről számoltam be, és uh, elmondtam, hogy uh, a Mercosur megállapodás nem fogja a mi sztenderdjeinket megváltoztatni. A sztenderdek azok az Európai Unió által lefektetett sztenderdek kell, hogy legyenek, csak az ennek megfelelő termékeket tudjuk um, importálni maradnak az ellenőrzések. Csak hogy van egy előírás, amely az együttműködésre, a párbeszédre hív fel, mint például az állatjólét területén, ugyanis a bizottság egyetért azokkal az aggályokkal, amelyeket itt ma hallottam. Szorosan feladhatatlanul dolgozunk együtt a partnerországokkal. Az a célunk, hogy az állatjólét jobban megvalósulhasson ezekben az országokban. Csak hogy itt mindenki, ahogyan én is, tudja, hogy a világon az állatjóléti előírások nagyon különbözőek. Mi itt Európában előjáróak vagyunk az állatjövlét területén, és jó lenne ezt a hozzáállást népszerűsíteni is. Népszerűsíteni nem csak a vágóhid, vágóhidek esetén. A bizottság tehát nagyon komolyan veszi ezeket az aggályokat, valóban nyomon követjük ezeket a kérdéseket, remélem ez látható a válaszaim alapján is. A bizottság nagyon szívesen reagál, nagyon szívesen számol be a fejleményekről bármikor. Remélem, hogy legalábbis általánosan sikerült a legfontosabb kérdésekre rávilágítani. Nagyon köszönöm a válaszokat. A follow-up audittal kapcsolatban még biztosan fogunk kérni beszámolót. Úgy, láthat, úgy látható, hogy um, nem ugyanolyan konklúziókra jutott az eddigi megállapítások alapján. Ezzel pedig a mai ülésünknek a végére értünk holnap pedig 11 órakor fogjuk ö, folytatni az ülésünket Kiriakides biztossal.